Uh, good morning, everybody. I think um, we should make um, a start on our... Reggelt kívánok, akkor uh, szerintem uh, jó lenne elkezdeni a mai munkát, másfél napunk van ezen a héten. Először is szeretném üdvözölni az itt megjelent képviselőket. A napirend elfogadásával kapcsolatban, mint ahogy közöltük önökkel, megcseréltük Kenyeti jelentést és Lögrip jelentést, mert kérést kaptunk arra, hogy eltérő sorrendben nyúljunk a dolgokhoz. A transeurópai energia hálózatokkal fogunk először foglalkozni. Hadd emlékeztessek arra, hogy a Virnyóféle meghallgatás eh, ma délután eh, lesz eh, szakmai képesítések elismeréséről. Remélem, hogy sokan megjelennek. Elfogadhatjuk-e a napirendet? Úgy, úgy látom, hogy igen. Van néhány elnöki közlemény. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az európai parlamentek, nemzeti parlamentek eh, konferenciája, a COSAC eh, meghívott engem vasárnap és hétfőn Kopenhágában, abból a célból, hogy az egységes piaccal kapcsolatos munkánkat eh, ismertessem velük, és én ott rámutattam arra, hogy mennyire számítunk a nemzeti parlamentek munkájára, további együttműködést szeretnénk. Barnier úr is eh, részt vett ezen a vitán, sőt együtt válaszoltunk a eh, kérdésekre. Eh, itt volt egy kis eltérés, mert általában ugye az vagy én elnökölök és Barnier úr válaszol a kérdésekre, most mind a ketten kérdésválaszolóként voltunk jelen. Tehát ismertettem a szakbizottság munkáját is, és én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog, hogy elismerik a nemzeti parlamentek a munkánk fontosságát. Erről majd lesz anyag, illetve ha még lesz anyag ezen kívül, ami már eh, most eh, készülőben van, valami fajta összefoglalók, akkor azokat továbbadom önöknek a koszák titkárságtól. Várok ilyen eh, anyagot, eh, a, két, a 12 eh, belső piaci fontos aktus eh, jogszabály alkalmazásáról, átvételéről lesz majd egy összefoglaló anyag, és Barnier úr pedig ezen az ülésen elmondta, hogy a Single Market Act megerősítése céljából egy új javaslat lesz majd. Erről a koordinátorok remélhetőleg tudnak majd ma beszélni, és megbeszélhetjük azt, hogy a bizottságunk hogy vesz részt ebben a folyamatban. Ennyit a kozák ülésről. Másik bejelenteni valóm a web nézők számára, hogy láthatják ezt az ülést, tehát a web streaming, web streaming van ma is, és hogyha megkapják a hírlevelünket, akkor ott minden dokumentum és minden link megtalálható. Kérem azok, akik nem kapják még ezt a hírlevelet, azok iratkozzanak fel rá az IMCO lapján, és onnantól kezdve megkapják. Hadd hívjam fel a képviselők figyelmét arra, hogy a dossziéban található egy nagyon hasznos anyag a koncesziókkal kapcsolatos európai jogi eh, joggyakorlatról, illetve bírósági joggyakorlatról, eh, amely eh, egy nagyon fontos téma, ugyanis a koncesziókról egy workshopot szervezünk május 10-én délután, ha jól sejtem, de majd erről külön értesítést kapnak. Tehát a koncesziókkal kapcsolatban lesz egy meghallgatás. Zsüven úr lesz ott a moderátor, és ehhez van egy, egy háttéranyagunk. Ezek voltak az elnöki közlemények. Következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Önök a dossziéjukban megtalálják két tavaly októberi, illetve egy idei márciusi ülésünk jegyzőkönyvét, amelyel kapcsolatban kérem önöket, hogy nézzék át a jegyzőkönyveket, és hogyha nem szólnak hozzá, nincs ellenvetésük, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Megyünk tovább az első tényleges munkával járó napirendi pontra. Kenyetti asszony jelentése a transeurópai energiahálózatokról. Andreas Schwab lesz Kenyeti asszony helyettesítője, és Sivics úr is itt van, ő egy árnyékelőadó, Rüle asszony is itt van a zöldektől, Kozinik úr, nem tudom, beszél szintén a Shadow helyett, meglátjuk. Vinoár úr van még itt köztünk, aki a belső piacért felelős igazgatója az energetikai főigazgatásnak, örülök, hogy itt van. Tehát miután a raportőr és az árnyék előadók beszélhettek, ő is szót kap. Schwab úr kap szót először. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném kimenteni Kálnyét asszonyt, aki ma személyes okok miatt sajnos nem tud velünk lenni, itt lenni köszönöm a munkáját, és az ő nevében szeretnék a jelentés tervezetéből néhány eh, fontos kérdést megvitatni. Ma először foglalkozik ezzel a jelentéssel a bizottság. Kányéte asszony nagyon hálás eh, azért, hogy az árnyék előadókkal eddig kiválóan működött az együttműködés, és eh, messze menően megpróbálta az árnyék előadók kívánságát, javaslatait figyelembe venni. Nem volt azonban lehetséges, és Kányéti asszonynak az a kérése, hogy ne is törekedjen erre a szakbizottság, tehát nem tudott minden javaslatot, minden kívánságot figyelembe venni. A szakbizottság a saját hatáskörére kell, hogy koncentráljon. A zöld frakció árnyék előadója azt kérte, hogy a környezetvédelem szempontból releváns szempontokat is vegyünk figyelembe. Kányéte asszonynak azonban az a véleménye, hogy mi a belső piaci szakbizottság hatáskörébe tartozó kérdésekre koncentráljunk, a többit hagyjuk az envire. Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb Európában minél előbb létrehozni egy kiteljesedett energetikai belső piacot, és mellett az energiahálózatok tekintetében senki, egyetlen egy ország se álljon ott elszigetelten, elkülönülten. Az Európa Bizottság és szakemberek szerint 200 milliárdra lenne szükség egy ilyen egységes hálózat létrehozásához. Ez, az, ez olyan kohéziót teremtene az összes európai polgár számára, hogy válságos időszakban is biztosítani lehetne a biztonságos energiaellátást. A magánbefektetők kell, kellene megfinanszíroztatni ezeket a projekteket, és harmadik országok beli befektetőket is hozzá lehetne engedni ehhez a piachoz, hogy itt most pozitívan vagy negatívan álljunk-e hozzá ehhez a lehetőséghez. Kányéte asszony ezt még nem döntötte el, hogy mi legyen az álláspont, mert itt több jobb szabály javaslatot kell figyelembe venni, például az Európai Bizottság javaslatát a kormányzati közbeszerzési rendelettervezetre. A 200 milliárd euró a többéves költségvetésben, ebből a többéves költségvetésben 9 milliárdot irányoztak már elő, és ezt olyan projektekre kellene elkölteni, ami magánbefektetők számára nem vonzó. Persze, tehát ez a 9 milliárd a 200 milliárdhoz képest egy nagyon kis összeg, ezért reméljük, hogy csak nagyon kevés projekt lesz nem érdekes, nem vonzó magánbefektetők számára. Lényegében Kányérte asszony tehát azt javasolja, hogy csak a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozó kérdésekkel foglalkozzunk, és a többi kérdés, ami más szakbizottságokhoz tartozik, ezek ne kerüljenek be ebbe a véleménybe. A véleményben eh, Kányét ezt, hogy világossá tette azt is, hogy a messzi perifériákon, vagy külső területeken lévő fogyasztóknak magasabb energiárat kellene fizetni akkor, hogyha nem sikerülne egy ilyen európai eszközökkel finanszírozott egységes hálózatot, energetikai hálózatot létrehozni. De nem szabadna megengedni, hogy tovább nőjön az energiára, különösen a viszonylag szerény e, eszközökkel rendelkező fogyasztók számára. Ezért a fogyasztó védelem kérdésének prioritást kell adni, és garantálni kell azt, hogy a jövőben is az energia az Európai Unió minden polgára számára megfizethető maradjon. Alapvetően a véleménynek ezek voltak a legfontosabb elemei. Kányéte asszony véleményét ilyen módon tudtam röviden ismertetni. A módosítók benyújtásának határideje május 7-e, Kányéte asszony pedig örömmel várja a további módosító indítványokat, javaslatokat. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Kanyéta asszonynak igaza van abban, hogy összpontosítsunk, ahogy Schwab is mondta, azokra a területekre, amelyek számunkra fontosak a belső piac számára. Minoá úr, őt is megkérem, hogy egy kicsit vázolja fel a szélesebb kontextust, ez is nagyon érdekes lesz számunkra. Először Szivics úr, kívánne hozzászólni Kanyelt asszony eddigi szavaihoz. Köszönöm szépen! Először is a vélemény előadója nincs jelen, és a gyors gyógyulást kívánok neki. A jelentés az nem annyira kimerítő, hogy emiatt ne tudjon ide eljönni hozzánk. Nagyon sokat végzett már eddig is a véleményünk begyűjtésével kapcsolatban. Próbálta összeszedni, mit gondolunk mi erről a jelentésről. ritka dolog, de nem nagyon ellentmondásos ez a jelentés. Úgyhogy csak néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet ezzel a véleménnyel kapcsolatban. A fogyasztóvédelmi és belső piacsal foglalkozó szakbizottság szempontjából három elem fontos. Ezekre szeretném felhívni a figyelmet elemzésünkből. Az első, ez egy nagyon fontos lépés a belső piac megvalósítása felé. Régóta mondjuk azt, hogy a belső piac, az egységes piac az egy távoli álom még mindig. Nagyon sokat beszéltünk már erről, mindazonáltal infrastruktúra nélkül nem valósulhat meg. Ezért ez a jelentés nagyon fontos ösztönzőt jelenthet az egységes energiainfrastruktúra létrehozásában. Kérem, ne felejtsék el, hogy van három fontos energiaforrás jelen pillanatban, elektromos, villamos energia, gáz és az összes többi foszilis energiaforrás. Erre a három csoportra osztjuk tehát az energiaforrásokat, ugyanakkor a végfelhasználókra is nagyon fontos odafigyelni. Némi idővel ezelőtt az energiabiztonságról beszéltünk, és itt is ebben az esetben most más szemszögből vizsgáljuk a végfelhasználók érdekeit. Schwab úr említette az árat. Mi, nekünk azonban lenne egy olyan kérésünk, hogyha ez az egységes infrastruktúra megvalósul, akkor az energia árak, vagy az energiaforrások árai csökkenjenek. vagy legalábbis ne diverzifikálódjanak. Ez számunkra nagyon fontos lenne, hogy leszögezzük ebben a szakbizottságban. Emellett az ár faktor mellett az ellátás garantálása is rendkívül fontos. E tekintetben az, hogy az európai energiahálózatokat megerősítjük, az rendkívüli jelentőségű. az a csomag, ami kirajzolódik a jelentéstevő vagy az előadó módosítóiból, ez további elemekkel még kivővíthető, ha ez megtörténik, akkor Kanyeta asszonyjal erről majd beszélni kell természetesen. Még egy dologra engedjék meg, hogy hadd beszéljek. Lehet, hogy az mi szakbizottságunkban még nem vetődött fel, de a nemzeti parlamentek már vitáztak róla. Ez a segítségnyújtás, vagy a Connecting Europe Credit Line. Ez az eszköz használható arra, hogy a kohéziós politikákon belül rendelkezésre álló finanszírozási eszközöket felhasználjuk. A 9 milliárd, amit említett Schwab úr is, hát nem egy sokkolóan nagy összeg. És bár nem mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik, de mi is foglalkozzunk azzal, hogy a kohéziós politikának ne menjen a rovására az, hogy az energiainfrastruktúrákra költünk. Elnök, köszönöm szépen ezeket a nagyon fontos pontokat, amiket felvetett, és azt hiszem, hogy majd a bizottságot is megkérem, hogy a kohéziós politikával való kapcsolatról szóljon pár szót. Rüle asszony. Vielen Dank, ich kann mich sehr... Köszönöm szépen, rövid leszek. Kányéte asszony és ezért köszönettel tartozunk neki, szigorúan tiszteletben tartotta a mi szakbizottságunk hatáskörét. És az előttem szólóhoz hasonlóan én nem gondolom azt, hogy bele kellene, foglalkozunk kellene a véleményben a kohéziós alap kérdéseivel, ezért a Regionális Fejlesztési Bizottság felelős. Rövid, tömör ez a jelentés a mi szakbizottságunk hatásköre épít fel, és ebben a formában határozottan támogatom. A környezetvédelemmel kapcsolatban pedig nem kellene ellentétes szempontokat megjelenítenünk a véleményben, mint más szakbizottságok, ezért támogatom Kányéte asszony megközelítését, hogy ezzel nem foglalkozik. Köszönöm. Kíván-e más képviselő hozzászólni? Szivics úr. Szeret ez már visszatérni, igen. Hát nem tudom, hogy fordítási kérdésről volt ez szó, de egyetértek azzal, hogy nem kell beleavatkozni a költségvetési ügyekbe. Ez nyilvánvaló. Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmüket, amit a nemzeti parlamentektől hallottam, oh, hát ha érdeklődésükre tarthat számot. A kiterjesztés teljes mértékben ellenzendő, és épp azt támogatom, amit a jelentéstevő is. Köszönöm, mondja az elnök, hogy tisztázta. Bemba úr, kíván-e hozzászólni? Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh, good morning. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt mindenkinek. Először is köszönet illeti Schwab urat, amiért Kanyeta asszonyt helyettesítette ezzel a jelentéssel kapcsolatban nagymértékben összpontosít e jelentés azon területekre, amelyek ennek a szakbizottságnak a hatáskörébe tartoznak. Amikor az energiainfrastruktúráról beszélünk, akkor egy új fókuszra van szükség. Ha nincs infrastruktúra, akkor nincs belső piac. Ez világos. Ez jelen pillanatban a legfőbb kérdés. Világosan látszik, hogy hiányzik az integráció, mégpedig azért, mert nincs megfelelő egységes infrastruktúra a 27 piacon. Az egységes piacból nagyon sok előnyt remélünk a fogyasztók számára. Az első előny a versenyképes árak kellene, hogy legyenek. Amikor azt látjuk, hogy árkülönbségek vannak, 30%-os árkülönbségek a kelet-európai országok és a nyugati országok között, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy ez miért történhet meg. Ez nem elfogadható egy egységes piacon. És ez éppen az infrastruktúra hiánya miatt jelenik meg, különösen azért, mert a domináns ellátók ezekben az országban, sőt néha egy, egyetlen ö, energiaellátó van, az diktálja az árat. Igaz, hogy az infrastruktúra, az egységes infrastruktúra megvalósulásával ez a dominancia, ez csökkenthető, és versenyképesek válhatnak az árak. Az infrastruktúra csak a végső ár 5-10 százalékát teszi ki a fogyasztó számára. Tehát az a vonakodás, hogy új infrastruktúrát építsünk ott, ahol szükség van rá, és hangsúlyozom, hogy ahol szükség van rá, ott nagyon hatékony és meggyőző árérték arány elemzésre van szükség. De világos, hogyha beruházzuk, befektetjük ezeket az összegeket ott, ahol szükséges, ott a végső árra nagyon komoly kihatással lehet ez. Tehát egy 5-10 százalékos beruházással a, a 40-50 százalékos ármozgás lehet a végtermék fogyasztói árában elérni. És egy olyan ügyet is kell érintenünk, ami szintén nagyon fontos. Az emberek nem értik, hogy miért van szükség az infrastruktúrára. Mindenki azt mondja, hogy jaj, hát ne az én kertemben legyen ez, nincs szükség ilyen infrastruktúrára. A közvélemény általi elfogadottság tehát szintén lényeges. A fogyasztónak meg kell értenie, hogyha az energiaellátás biztonságát szeretné látni, akkor ez kéz a kézben jár az infrastruktúra fejlesztéssel. Meg kell érteniük, hogy az egész energiarendszer hogyan működik, a villamos energiától kezdve. Tudjuk, hogy a jövőben több villamos energiát szeretnénk majd látni a rendszerben, és hogyha nincs a megfelelő infrastruktúránk meg, nem áll rendelkezésre, akkor fennáll a kockázat, hogy áramkimaradás történhet, illetve nem lesznek versenyképesek az árak. Nagyon fontos tehát, hogy adjunk erőt és hatalmat a fogyasztók kezébe is. Az az aggodalom, amelyet Kenyete asszony a jelentésében megfogalmaz, hogy az átlag fogyasztók számára milyen előnyökkel fog ez járni, bár én inkább a végfogyasztók helyett a háztartások kifejezést használnám, hiszen ezekről van szó. Nos, tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok érezzék ezen politikáknak az előnyeit, hogy a jobban összekapcsolódott piacok előnyösek számukra az Európai Unióban, és hát itt tudunk együtt dolgozni azokért a célokért, amelyeket az állam és kormányfők meghatároztak 2011-ben, hogy az energia piacon megvalósuljon az egységes piac 2014-ig, és az energia, elszigetelt energia szigetek megszűnjenek 2015-ig. Mindezek a fontos célok megvalósultak a legmagasabb szinten, a döntéshozóink fejében megfogalmazottak, és nekünk most teljesítenünk kell. A Connecting Europe Facility-vel kapcsolatban egy utolsó szó, legyünk világosak. Nincs átfedés a kohéziós politikával vagy a kohéziós alapokkal az energiá tekintetében. De a CEF, a CEF ami a közlekedést, a hírközlést és az energiát is lefedi. Na most itt már van lehetséges átfedés a regionális alapokkal. Az energia területén azonban szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos, hogy egy igazi európai megközelítést alkalmazunk az infrastruktúrák tekintetében, mert lehet, hogy infrastruktúrát építenek egyik országban, de ez inkább a szomszédos ország számára lesz előnyös. Aztán a szállítóhálózatok működtetői, hogyha csak a szomszédos országnak kedveznek egy beruházásra, akkor azt nem fogják finanszírozni. Ezért kell európai megközelítést alkalmazni, hogy együtt dolgozzunk az infrastruktúra fejlesztésben, és próbáljuk meg a megfelelő költségeket, és, illetve az előnyöket koherens módon elosztani. Például lehet, hogy csak kilenc országot érintenek azok a szélerőművek, amelyeket a tengerpartokon állítanak fel, de mégis ez az összes energia, ami ebből létrejön, az összes európai ország számára előnyös lesz, még a kelet-európaiak számára is. Kell, hogy legyen megfelelő ösztönző európai szinten, és hogyha sikerül optimizálni ezeket a projekteket, akkor több milliárd eurót takarítunk meg, és több száz millió eurót teszünk vissza az állampolgárok zsebébe. Ennek van értelme. Ez mindenki számára előnyös lesz, a fogyasztók számára is. Kell, hogy legyen egy olyan közös láda, ahol megtaláljuk a pénzt a határokon átnyúló projektek finanszírozására, amelyek több mint egy ország számára lesznek előnyösek. Nagyon nehéz lesz előre megmondani, hogy ez most ennek az országnak 40%-ban, annak pedig 10%-ban lesz hasznos. Ez nem biztos, hogy 100%-ig meg tudjuk határozni, de kell, hogy legyen olyan ösztönző, amely a piac biztonsága és a fogyasztók biztonságos ellátása tekintetében is rendkívül meghatározó. Tehát európai alapokra van szükség ne legyen kapcsolat a nemzeti megközelítéssel. Ezért nagyon fontos, hogy itt nem ugyanolyan ez az alap, mint a regionális alapok, és ezért kell európai megközelítés szerint alkalmazni őket. Köszönöm. Ez nagyon hasznos áttekintés volt az egész projektről, ami hasznos volt számunkra, mint véleménykészítő bizottság számára. Nem sok időnk van. Manders úr már itt van, az árnyék előadója nem volt itt, Májer úr már a listán van, még egy kört futunk, és aztán Schwab úr kap szót, hogy befejezze. Szintén itt van a regionális bizottság, vidékfejlesztési bizottság képviselője, aki talán szintén hozzá akar szólni. Májer úr kap először szót. Ja, danke schön. Köszönöm szépen. Röviden két dologgal szeretnék foglalkozni. Az első olyan hálózatok létesítése, amelyek eh, a megújuló energiák miatt teljesen más felépítést igényelnek, mint a korábbi hálózatok. A bizottság említette például a nagy szélerőműveket, szélkerekeket az északi tengerben, és itt hatalmas mennyiségű villamos energiát állítanak elő, és nincs meg még az a hálózat, ami ezt fel tudná fogni, és tovább tudná szállítani. Nincs értelme ilyen hatalmas erőműveket építeni, hogyha nem tudjuk tovább szállítani az áramot. Ez egy nagyon fontos kérdés a szélerőművek kapcsán mert nem csak alsó százország és Németország kell, hogy ellátást kapjon ezekből a szélerőművekből, hanem más országok is. Következő kérdés az ár. Hogyha 30 százalékos ár különbség van, akkor nem az infrastruktúra vagy a hálózatok hiánya okozza ezt, hanem politikai megfontolások. Németországban az energia árának legalább a feléért felelős a politika ugyanis sok minden a megújuló energiákkal kapcsolatos politika és sok minden más is belejátszik ebbe, és ennek semmi köze a versenyhez, hanem itt tulajdonképpen a fogyasztó fizeti meg jelentős mértékben Németországban a kiépítésre kerülő megújuló energia új infrastruktúrát. Tehát egyrészt ki kell számolnunk azt, hogy mennyibe kerül a hálózat, hogyan lehetne a költségeket megfinanszírozni, másrészt pedig az energia árakat még mindig nagyon a nemzeti hatáskörben alapítják meg, és itt nincs egységes belső piac. Uh, Mrs. Ruler, I think you want, do you want to come in again? Rüle asszony kér még szót. Uh, csak röviden, Mayer úr uh, már a legtöbb gondolatomat elmondta, csak egy kérdésre szeretnék koncentrálni. Az európai hálózatok felépítését támogatja a szakbizottságunk. Szerintünk ez európai feladat. Mert látunk itt egy olyan veszélyt, hogy a tagállamok egyrészt mindig csak a saját hálózatukra gondolnak, és nem transnacionális hálózatokban gondolkodnak, és hogyha az, ezt a nagy átalakulást akarjuk az energetika területén, akkor erre mindenképpen szükség van. Csak melyik szakbizottság hatás, melyik szakbizottságnak van hatáskör az ITRE-nek, ezeket kell még tisztázni. Okay, um, anybody... Rendben. Siewicz úr. E, bardzo krótko. E, chcę odnieść się do tego fragmentu. E, Köszönöm. Én is szeretnék valamit mondani azzal kapcsolatban, amit a bizottság képviselője a projektek európai természetéről mondott hadd mondjak valamit azzal kapcsolatban, hogy bizonyos sztereotípiákról le kellene mondani. A, az új EU tagállamokban az a közvélekedés, hogy a kohéziós alapokból pénzeket vesznek el tőlük. A pozitív érvelés, amit ön itt előadott, az értelmes és közérthető, egyedi alapon nem lehet az energiaprojekteket elővinni. Nyilván az integrációt ezen a területen európai szinten kell végrehajtani. Tehát én üdvözlöm ezt a pozitív gondolkodást, amit ön itt előadott ami a 2014-2020-as költségvetési eh, kitekintést illeti, én azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság eh, elébe menne pozitív eh, érvekkel az esetleges ellenvetéseknek. Köszönöm, Schwab úr, akar még valamit mondani? Elnézést. Eh, Manders úr. Eh, elnézést, eh, későn értem ide, mert dugóba keveredtem. Az árnyék előadó az Aldétól azt kérte, hogy két kérdést tegyek fel, az egyik az egyszerű fogyasztók koncepciója és az ő érdekei. Ezzel kapcsolatban szeretne még tudni, hallani valamit. Nyilván nincs értelme itt ismétlésekbe bocsátkozni. Emellett módosítókat kíván benyújtani a megújuló erő energiaforrásokkal kapcsolatban, mégpedig úgy, hogy elkerüljük az energiapiac torzítását. Én is a bizottság által elmondottakhoz szólnék hozzá az infrastruktúra ára, az infrastruktúra építése Európa egyes részeiben sokkal drágább, mint más részekben. Hogyha ez így van, akkor azért érdemes lesz megvizsgálni, hogy miért van ez így, azért, mert komplexebbe vagy sem. E, mert egyébként e, vicces az, hogy Svájcban olcsóbb strádát építeni, mint egyes kelet-európai országokban, e, tehát nyilvánvalóan valami azért félrecsúszik itt. Mindig persze a jó dolgokat kell nézni az életben, ebben az esetben viszont meg kell vizsgálni, hogy mi az oka annak, hogy ilyen sok pénzbe, vagy ennyivel többe kerülnek az infrastruktúra építések egyes helyeken, mert hát európai pénzekről van szó. Ami az energia hozzáférést illeti, azt kell elérnünk, hogy mindenki hozzáférjen az energiához. So Uh, before Schwab in, just... Uh, Mielőtt Schwab, írnak, Schwab úrnak megadnám a szót, a bizottság kére még egyszer szót. Van idő. Yes, thank you, uh, Köszönöm. Elég ritkán van idő arra, hogy egy szakbizottságban alaposabb magyarázatot fűzzünk az indítványunkhoz. Ezt most megragadom, ezt a ritka lehetőséget. Két-három kérdést tettek itt fel a második kérdéskörben. Az építési költségek eh, benchmarkolása eh, vonatkozásában azért eh, azt el kell mondani, hogy a nemzeti szabályozó hatóságnak kell az építetők javaslatait elfogadnia. Az energia hatóságok együttműködési fóruma megalakításával azonban ezekre az építési költségekre majd nagyobb eséllyel tudunk benchmarkokat létrehozni és magyarázatot kérni, hogy miért vannak költségeltérések, fontos kérdésről van szó, odafigyelünk rá. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, azt is tudjuk, hogy vannak nemzeti támogatási rendszerek a megújuló erőforrások viszonylatában. Júniusban egy közleményt adunk ki ezekről a támogatási rendszerekről, és a cél az, hogy ezek a támogatási rendszerek konvergáljanak európai szinten, ne pedig torzításokat, piac torzításokat eredményezzenek. Fontos az egységes energetikai piacon eh, odafigyelni arra, hogy mi történik a megújuló energiaforrásokkal. Eh, minél több a megújuló energia az energia mixben az Európai Unión belül, annál inkább szükség lesz rugalmas, eh, összekötött infrastruktúrára. Ez az egyik legfontosabb eh, kérdés most a napirenden, mégpedig azért, mert eh, optimalizálnunk kell a megújuló energia felhasználását, eh, ott legyen, meg, ott van megújuló energia, ahol vagy fúj a szél, vagy süt a nap, és nyilvánvaló, hogy nincs értelme szélmentes és felhős területeken pénzt fektetni megújuló energiaforrások kiépítésébe, illetve kiaknázásának kísérletébe. Fontos tehát európai szinten optimalizálni ezeket az energiaforrásokat. Azt hiszem, hogy ennyit mondanék most, és köszönöm önöknek ezt a jól átgondolt megközelítést, amit a projekttel kapcsolatban elmondtak. Manders úr következik. To the commission if possible. Még egy kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak, ha lehet. Van becslése arról, hogy meddig lesz még fosszilis energia, meddig áll rendelkezésre, mikor jön a nagy átállás a megújulókra? Ugye most 25 évre előre investálunk az e- európai infrastruktúrába, de lehet, hogy nem is kell már fosszilis energia, és akkor minek ez a beruházás? Köszönöm szépen. Nos, mindenek előtt azt gondolom, hogy az a jó politika, amelyik diverzifikál látta a 2050-ig előre tervezett úti tervünket, ahol különböző forgatókönyveket vázoltunk fel azzal kapcsolatban, hogy az energetikai rendszerek a következő 40 évben hogyan változhatnak. És azt látjuk, hogy több lesz a villamosenergia, a, és egyre inkább megújuló energiákból állítunk elő majd áramot, ez biztos, de a szél és a nap ugye nem áll mindig rendelkezésre, nem mindig süt a nap, és ezért kell ezt kombinálni e, más foszilis energiahordozókkal, a gáz kombinálható legjobban a megújuló energia, energiákkal. Ezért a 2050-es útig tartó úti tervünkben, a roadmapben azt mondjuk, hogy a következő évtizedekben sok nagy szerepe lesz a gáznak, és a foszilis energiáról azt mondjuk, hogy széntartalom csökkentésre lesz lehetőség 2030-ig. Kicsit optimistábbak voltunk, és 2025-ig jósoltuk ezt, de hát még a széndiokszid geológiai tárolásával nem léptünk annyira előre, mint ezt komolyan gondoltunk, ezért a jövőben is lesz helye a foszilis energiáknak az energia mixben. Jelen pillanatban nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy egy energiahordozóra építsünk, mindegyikre szükségünk van, és természetesen biztosítani kell a dinamikus átállást az alacsony szénfelhasználású gazdaság felé. Ez a célunk, ezt akarjuk elérni. Köszönöm szépen és nagyon örülök, hogy meghallgathattuk ebben a szakbizottságban. Ez egy különleges lehetőség volt. A, az energetikai főigazgatóságon egy top team dolgozik, és nagyon örülök, hogy most itt volt. András Schwab, kérem, most akkor foglalja össze az elhangzottakat. Köszönöm, elnök úr! Azt hiszem a legfontosabb célok tekintetében teljesen egyetértünk, frakciókon átnyúlóan. Szeretnénk, hogyha azonos árra kínálnák a termékeket a szolgáltatók, határokon átnyúlóan is, és így költségeket takaríthatnak meg a fogyasztók. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nem csak az új, hanem a régi eh, tagállamokat is érintik ezek a eh, feladatok. Még hiányzik egy sor interkonnektor, összekapcsoló elem. A következő években a monopolszerű struktúrák léte miatt jöttek ez, jött létre ez a helyzet, még mindig sok a piaci erőfölény. Örülök, hogy ahogyan Kányéte asszony ezt javasolta, a vélemény a legfontosabb kérdésekre koncertált, tehát jó irányba mutat. És amit elmondtam, az általános fogyasztók helyett talán ahogyan elhangzott egy javaslat, célszerűbb lenne háztartásokat írni a szövegbe. is 7-ig jó lenne megkapni az összes módosító indítvány, és akkor utána szavazhatunk. Köszönöm. Good. Well, thank you. Köszönöm szépen. Látható, hogy mindenki milyen rendkívül módon érdeklődik ez iránt az ügy iránt, bár nem csak a mi hatáskörünkbe tartozik. Kanyéte asszony véleménye is bizonyára jól fogja ezt mutatni. Amit Vigmar úr mondott, arról, hogy szükséges ösztönzőket találni ahhoz, hogy ezeket az egy, in, egymást összekapcsoló hat, kapcsolatokat jobban létrehozzuk, hogy jobban működjön az egységes piac a fogyasztók érdekében, illetve azért is, hogy a, azért is, mert a megújuló energiaforrások földrajzilag nem egyforma elosztásban keletkeznek, és ezért is nagyon fontos, hogy az elosztóhálózatok jól működjenek, akár a szezonális igényeknek is jobban meg tudjunk felelni. Ezért tehát nagyon fontos az is, hogy politikai szempontból ez a kötelezettségvállalás ez megvalósuljon. Köszönöm szépen Kaléne asszonynak is és a bizottságnak is a komoly munkát. Van időnk, sikerül nagyon tömören összefoglalni a véleményünket ma délelőtt, úgy tűnik. Arias úrt várjuk a közösségi, a következő napi rendi ponttal kapcsolatban, ami az elektronikus kereskedelem. Egy rövid pár perces szünetet tartunk, amíg ő megérkezik, addig ihatnak egy kávét a kollégák, és amikor Arias Ecseveria úr megérkezik, akkor folytatjuk a digitális egységes piacsal kapcsolatban a következő ponttal kapcsolatban a munkát. Uh, so, ladies and gentlemen, we are ready to resume our report. Hölgyeim és uraim, folytassuk. Megérkezett a jelentéstevő. Good. So can I, um... Jó. Üdvözlöm azokat a képviselőket, akik a következő napi rendi pontra megtárgyalására megjelentek. Ez egy rendkívül fontos saját kezdeményezésű jelentés, amelyben reagálunk a bizottság közleményére, melynek címe Egységes keretek az elektronikus kereskedelmi és online szolgáltatások digitális egységes piacába vetett bizalom megerősítése. Nagyon fontos prioritás ez a digitális egységes piac a reform és növekedési programokban. A korábbiakban is említettem, mondom azoknak, akik a korábbiakban nem voltak itt, hogy az a megtiszteltetésért, hogy a Nemzeti Parlamentek konferenciáján Kopenhágában hétfőn az egységes piacról folytatott munkánkról felszólalhattam. Krósz asszony is ott volt, és ugyanerről beszélt aznap délelőtt, tehát ez egy olyan terület, amivel széles körben foglalkozunk. Szeretném mindenkinek megköszönni a munkát, akik a digitális egységes piacról szóló munkacsoportunkban dolgoznak. Nagyon komoly munkát végeztünk, nagyon sokan jelen voltak ezeken az üléseinken az elmúlt hónapokban. Szerintem érdemes ezt is belevenni majd a vélemény vagy jelentés tervezetbe. Remélem az árnyék jelentéstevők majd segítenek ebben módosítók benyújtásával. Ennyit a munkánk hátteréről, és még annyit szeretnék elmondani, hogy a saját kezdeményezésű jelentés olyan javaslatokhoz vezet, amelyekkel kapcsolatban azt várjuk, hogy az elektronikus aláírással, illetve kapcsolatban, illetve az elektronikus engedélyezéssel kapcsolatban előrelépéseket tegyenek a bizottság részéről. Aztán a fogyasztói menetrendet május 22-én remélhetőleg elindítjuk, ennek is vannak olyan elemei, amelyek kapcsolódnak a fogyasztók és a digitális piac kapcsolatához. Tehát rengeteg munkát tudunk itt összefoglalni. Kraca Bilc asszony a kiskereskedelemmel folytatott munkájában szintén hozzá tud járulni ehhez a területhez, hiszen annak is vannak digitális aspektusai és az Egységes Piaci Munkacsoport legutóbbi munkacsoporti ülésén egy brit konzorcium részéről és más online kiskereskedőktől érkeztek képviselők, akik beszéltek nekünk a helyzetről. Kicsit hosszabb volt ez a bevezető, mint szokásos, mert rendkívül fontos ez a téma a szakbizottságunk számára. Most hadd üdvözöljem Arias Szurat, és megkérem őt, hogy nyissa meg a vitát. Köszönöm szépen, Malcolm. Kicsit korábban szerettem volna ideérni, de sajnos volt egy másik ülésem, és nem tudtam időben befejezni azt. Fontos, hogy pontos legyek, és szerettem volna időben ideérni, de hát sajnos így alakult. Most elkezdhetjük a munkát. Nem akartam volna megakasztani amúgy a szakbizottság ülését. Azzal szeretném kezdeni, hogy üdvözöljük az Európai Bizottság közleményét. Szorosan együttműködünk ezen a témán. Nagyon jó javaslatot nyújtott be az Európai Bizottság, de akkor is úgy gondolom, hogy még érdemes dolgozni rajta. Ahogy mindannyian tudjuk, Európának több mint 500 millió felhasználós digitális piaca van, illetve erre van egy lehetőség. Az Európán belüli internet szolgáltatók közötti kapcsolatok nem annyira hatékonyak, mint amennyire lehetnének. A határokon átnyúló kapcsolatok Európában csak a jelenlegi piac 8%-át teszik ki, bár 30%-os potenciális rejlik ebben. Vannak olyan tényezők, olyan akadályok, amelyek az online kereskedelmet is akadályozzák abban, hogy egységesebbé váljon. A 27 tagállamban nagyon eltérőek a szabályozások, és a jogbizonytalanság is folyamatosan rontja a helyzetet, csak úgy, mint az átláthatóság hiánya. A meglévő jogszabályokat egyszerűsíteni kell, több lehetőségre van szükség a bizalom, a növekedés és a foglalkoztatás növelésére. Azok, akik online vásárolnak, biztosak kell, hogy legyenek abban, hogy a, a szabályozás homogenitása a digitális világban védi őket. Azok, akik használják az internetet, Fontos, hogy érezzék, hogy biztonságban vannak, és az online vásárlásuk ugyanolyan szabályoknak kell, hogy megfeleljen, mint a saját országukban lefektetett szabályok. A foglalkoztatottság főleg a KKV-któl függ Európában, ahhoz, hogy ők több munkahelyet tudjanak teremteni, úgy tudunk hozzájárulni, hogy lebontjuk az akadályokat előlük. A kis és középvállalkozások nincsenek abban a luxus helyzetben, mint egy nagy vállalat, hogy online értékesítsék Európa szerte a termékeiket. Legalábbis jelen pillanatban nem ez a helyzet, ezért egy tanácsadói csoportra van szükség, aki a jogi helyzetet a különböző országokban felméri, és segít ezeket harmonizálni az adatvédelem, a fogyasztóvédelem területén is. Van egy multinacionális cég a Ditex nevű, amely Európában dolgozik a textil piacon. Friss információk szerint, amelyeket Spanyolországban hoztak nyilvánosságra, az Inditex 12 millió eurót költ csak arra, hogy a digitális piacon tudjon értékesíteni Európában. Jelen pillanatban 12 országban vannak jelen. A digitális gazdaság tehát sokba kerül a vállalkozások számára, ez nyilvánvaló. A hagyományos gazdaságban azt látjuk, hogy a digitális növekedés kétszer annyi munkahelyet teremt a digitális eladások növekedése következtében, mint ugyanaz a fejlesztés a nem digitális piacon. Arra is alkalmas a digitális piac, hogy a fiatalok számára munkahelyet teremtsünk, a fiatalok munkanélkülisége pedig jelen pillanatban óriási probléma. Egy olyan öm, környezetre van szükség, ahol inkább támogató támogatóknak bizonyulunk, ahelyett, hogy ellenségesek lennénk a digitális piac növekedésével kapcsolatban. Egy akadályok nélküli Európáról kell döntést hoznunk, ahelyett, hogy ragaszkodunk azokhoz a korlátokhoz, amelyek a növekedést és a munkahelyteremtést akadályozzák. Hogyha ezeket a határokat nem bontjuk le, akkor az Európai Unión kívül más piacokon nem fognak tudni versenyképessé válni ezek a cégek. Arról nem is szó, hogy Európában sem tudják úgy kiaknázni a lehetőségeiket, ahogy azt amúgy tehetnék. Tehát a digitális környezeten belül is meg kell valósítani az egységes piacot Európában. Európai vállalkozások különböző kezdeményezéseket hajtottak végre, hogy ezt valósággá tegyék. Az Európai Bizottság is több felmérést végzett az egységes piacról szóló jogszabálycsomag, a digitális piac egységessége és annak hatásossága, a fogyasztóvédelem, adatvédelem területével is foglalkoztak. Az Európai Parlament, különösen az INKO szakbizottság jelentéseket írt az elmúlt években e témában, és egy konkrét elektronikus kereskedelemmel foglalkozó munkacsoportot is létrehoztunk. Megvizsgáltuk a meglévő akadályokat és konkrét iránymutatásokat javasoltunk a helyzet javítására, de további lépésekre van szükség. Konkrét jogszabályalkotási tervezetekre, javaslatokra, hogy további reformot hajtsunk végre a jelenlegi helyzeten. Az innováció lesz a jövőben a kulcs, a digitális környezetben való üzletfejlesztés egyik kulcsa az Európai Unió és az Európai Parlament nélkül, annélkül, hogy ösztönző környezetet hozunk létre, ez nem lesz lehetséges. A versenyképesség ismét a kulcs szó. A vállalkozásoknak egységes terepen kell, hogy lehetőségük legyen versenybe szárni egymással. A külföldi cégeknek is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy felvegyék a kapcsolatot a KKV-inkkel. A kis és középvállalkozások ki kell, hogy tudják aknázni azt a potenciális óriási piacot, amit a digitális egységes piac jelent. Nagyon fontos, hogy egyenlő játékszabályok szerint versenybe szállhassanak azokkal a cégekkel, amelyek már jelen vannak ezen a piacon. Ideje tehát, hogy lépjünk, mert a digitális forradalom folyamatban van. Lépés kell, hogy tartsunk vele, különben a hagyományos kereskedelem elavult világába fogunk beleragadni. Mandátumunk alatt fontos, hogy lépést tegyünk annak érdekében, hogy közép és hosszú távon a kis és középvállalkozásokat támogassuk. Hogyha most nem lépünk, akkor talán nem lesz a legközelebbi mandátum alatt ilyen alkalmunk már, akkorra lekésünk a lehetőségről. És ha nem hozzuk meg ezeket a jogszabályokat a mi mandátumunk alatt, akkor ez azt jelenti, hogy az európai vállalkozások belénk vetett bizalmát nem szolgáljuk meg. A holnap piacának való megfelelés egy olyan óriási kihívás, amivel foglalkoznunk kell. De hangsúlyoznám azt is, hogy a válságból való kilábalás is függ attól, hogy milyen megközelítéssel szemléljük a digitális piacot. Kell, hogy legyenek olyan eszközök az európai különösen kis és középvállalkozások számára, hogyha az internetes csatornákon keresztül jelennek meg, akkor itt is tudják fejleszteni az online üzletet hatékony módon. Például európai szinten kell, hogy legyen egy egységes digitális számlaadási rendszer, valamint fizetési rendszer. A rendelkezésünkre álló interneti on- online vásárlásokkal kapcsolatos információk alapján Biztosítanunk kell azt, hogy a KKV-k ezt az óriási lehetőséget, ami az online kereskedelemben rejlik, ki tudják aknázni. Aztán a digitális írás tudatlanság leküzdése is nagyon fontos. Az is, hogy a digitális környezetben védjük a fogyasztók adatait. Ezek szintén, ha ezeken a területeken sikerül előrelépnünk, ez óriási jelentőségű lenne Európa számára a magánélet és az adatok védelme, az alapjogok védelme a bizalmat növeli a fogyasztókban, ugyanakkor a vállalkozások számára nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő rugalmasság, hogy online kereskedelmet óriási költségek és adminisztratív teher nélkül folytatni tudjanak. A postai szolgáltatások is kulcsfontosságúak a digitális kereskedelem szempontjából, valamint az adóügyi változtatások is döntő fontosságúak lehetnek. A költségek még mindig túl magasak a vállalkozások számára, hogy a szükséges változtatásokat megtegyék, és az, hogy a termékek is folyamatosan változnak, ez azt jelenti, hogy egyre nehezebbé válik a helyzetük. Az EU-ban több országban egyszerűsítésre van szükség, hogy a jövőbeli nehézségeket elkerüljük. A digitális fogyasztóvédelem biztosítása óriási előrelépés a jogbiztonság előmozdítása érdekében, amivel az online tranzakciókat védjük. A tagállamok számára voltak lehetőségek, de még mindig vannak olyan területek, amelyeket tovább kell fejleszteni, hogy a fogyasztók bizalmát növeljük e területen. Például új rendeletre és szabályozásra van szükség az online konfliktuskezelés interaktív megoldásában, hiszen a, az online kereskedelemben is felmerülhet vitarendezésre okot adó probléma. Kell, hogy legyen az online felhasználók számára egy magatartási kódex is. Szükség van erőforrásokra, a fogyasztói együttműködés és védelmi hálózat megerősítése érdekében is, hogy megszessenek a megfelelő feltételei a digitális egységes piac továbbfejlesztésének. És hogy az online kereskedelembe vetett fogyasztói bizalmat növelni tudjuk. Különösen az olyan piacokon, mint az online gyógyszervásárlás piaca. Az online tranzakciók esetében az administratív terheket kell nagymértékben csökkenteni, különösen a KKV-k számára. Számos különböző termék esetében, amelyet fizikai vagy digitális formátumban is lehet eladni, például zene vagy film, az is fontos, hogy a tartalmat függetlenítsük a formátumtól a meglévő jogszabályok alkalmazását meg kell erősíteni. Például a diszkrimináció területén a 20. cikk per második bekezdése a szolgáltatási irányából rendkívül fontos és híressé vált, mert nem sikerült végrehajtani. Ezt a problémát a tagállamoknak és a bizottságnak is kezelni kell, további erőfeszítésekre van szükség. A szellemi tulajdonjogok védelme, valamint a az ezekkel való visszaérés kérdését is meg kell oldani, hogy legyen egy olyan makro igazságügyi keret, amely átível a különböző jogszabályokon, amelyek már léteznek, és amely ezáltal elősegíti azt, hogy a 21. században megvédjük a szellemi tulajdonjogot. Hát ezeknek kell megváltoznia, hogy védeni tudjuk az egységes piacot, és a digitális szempontból is megfelelővé tegyük új nyilvános elszámolási rendszerre van szükség, ami online hozzáférhető, egy európai szintű stratégia egyébként már kidolgozás alatt áll, de ez a stratégia hatékony kell, hogy legyen. Még néhány hangsúlyozandó pont. A fő területek, ahol elő kell mozdítani a munkát, ezeket felsoroltam, és van még néhány egyedi kérdés, amelyekre most nincs idő, hogy végigvegyem őket, de ezekkel kapcsolatban szeretném hallani a kollégák véleményét, mielőtt bekerülnek a jelentésbe. Ennyit szerettem volna jelen pillanatban elmondani. Az M kereskedelem is rendkívül fontos, ezt is be kell venni a jelentésbe, de ezzel kapcsolatban most nagyon sok részletet még nem szeretnék elmondani. Először szeretném a kollégák véleményét meghallgatni. Um, Köszönöm ezt az átfogó uh, ismertetést, akkor most az árnyék előadóknak adom meg a szót először, illetve mindenki másnak ezt követően. Uh, Corrie de Campos professzor, Lükkegarden, Manders úr, nem tudom, akar beszélni, nem? Engström úr is itt van, McClarkin asszony is itt van, Gustafsson Guétól nincs itt, Lamott asszony itt van a Markt főigazgatóságtól, őnek is majd megadjuk a szót. Karatza asszony is már jelezte, hogy beszélni akar. E, mások ezt most tegyék meg. Akkor először az árnyék előadókkal kezdjük, a Campos professzor. Köszönöm, e, elnök úr. Szeretnék néhány másodpercet e, arra, szálmi, arra szánni, hogy megemlékezzek Portás képviselőről, aki portugál képviselő, és tegnap este 53 éves korában meghalt. Nagyon szomorú hír ez honfitársunk, és meggyőződéses európai volt, aki erősen hit az európai projektben, még ha praktikus kérdésekben nem mindig értettünk egyet. Pablo Ariasnak, eh, Ariasnak köszönöm a munkáját. Ezzel az anyaggal kapcsolatban azt gondolom, hogy ő megtestesítette azt a munkát és azt a szellemiséget, amelyre itt szükség van. Sokkal nehezebbnek gondoltuk ezt a munkát, amikor illetve sokkal nehezebb lett ez a munka, mint erre gondoltunk egy évvel ezelőtt. Azt gondoltuk, hogy csak egy kicsit el kell varni a szálakat, csak 9% a, a kereskedelemnek online kereskedelem, és azt gondoltuk, hogy viszonylag könnyű lesz majd növelni a határon átnyúló kereskedés arányát. Sajnálatos módon ez nem így történt, most már tudjuk, hogy ez sokkal nehezebb dolog. Azt is tudjuk, hogy van egy csomó nehézség, amit le kell győznünk ebben a fragmentált környezetben, ahol nagy a bizalmatlanság és nagy a tudáshiány a kereskedő felek között. Ez a tudáshiány azoknak a kezére játszik, akik megpróbálják kihasználni a szerzői jogi rendszer, illetve a szellemi tulajdonjogi rendszer gyengeségeit, illetve kihasználják azt, hogy a bankköltségek nem ugyanolyanok egyes országokban. Ezen kívül probléma még az, hogy a fogyasztóvédelmi rendszerek sem egyformák az egyes tagállamokban. Tehát egy sor nehézségbe ütközünk. Európa ellenes gyakorlatokat is látunk, például diszkrimináció a földrajzi terület alapján, vagy nyelvi diszkrimináció, megtiltása annak, hogy más országból származó E, és ott élő emberek vásárolhassanak az adott internet e, lapról vagy szájttól e, kicserélése és összehasonlíthatósági problémák a termékek vonatkozásában. Mindez azt mutatja, hogy az egész rendszernek vannak gyengéi. Ugyanakkor nagy potenciál van ebben gazdasági és foglalkoztatási, különös tekintettel, mint hogy Pablo Arias is mondta, az ifjúság munkáltatási szempontjai alapján. Az Európai Bizottság egy közleményt adott ki, amely elég egyenesen beszél, fogalmaz, egy sor prioritást megfogalmaz, amelyekkel nagyjából egyet is értek. A, frak, a munkacsoportunk kiváló platformnak bizonyult, bevontuk az érdekelteket, és azt gondolom, hogy konszenzuális megközelítés uralkodik az online kereskedelemmel foglalkozó érdekeltek között. Mindenki egyetért abban, hogy biztonságos online tranzakciókra van szükség. Azt is tudjuk, hogyha ezt nem sikerül elérni, akkor további más kérdésekkel kell foglalkozni annak érdekében, hogy ezt az alapvető problémát megoldjuk. Összességében egyetértek Pablo Arias megközelítésével. Köszönöm, elnök úr. Engström úr következik, tessék. Thank you. Um, I agree... Köszönöm szépen. Egyetértek nagyon sok mindennel abból, amit az előttem szóló, illetve a, amit a bizottság mond a közleményében. A belső piac kifejlesztése, kiépítése az egyik legnagyobb feladat, amin dolgozunk. Egyetértek az előttem szólókkal, és határozottan az a véleményem, hogy nagyon fontos lenne ez a digitális egységes piac is egész Európában. De sajnos meg vagyok győződve arról is, hogy a saját kezdeményezésű jelentéssel ugye nagy többséggel egyetértünk, de a problémák akkor kezdődnek, amikor a jogszabályok területére térünk. Nézzük az elektronikus kereskedelmet. Valószínűleg itt a legnagyobb gond a <clears throat> fogyasztók bizalmának a hiánya. Nos, a bizalom nem olyasmi, amit mi politikusok fentről ráoktrojálhatunk a fogyasztókra, ez magától alakul csak ki. De segíthetünk megerősíteni vagy kialakítani a bizalmat, hogyha egész Európában egységes fogyasztóvédelmi jogszabályokat alkotnánk meg, akkor könnyebb lenne a fogyasztók számára az, hogy más európai országból vásároljanak valamit elektronikus úton. Hogyha a fogyasztóvédelmi jogszabályokról beszélünk, akkor mindig azt mondjuk, hogy ellenezzük a teljes harmonizációt. Itt tehát van egy ellentmondás. Egy másik eh, saját kezdeményezésű jelentésünk eh, a eh, szellemi tulajdon jogok kikényszerítésével kapcsolatos jogszabály. Kicsit aggódom, hogy még jobban alássuk a fogyasztók bizalmát, ugyanis vannak kockázatok, hogy nem szállítja az eladó időben, vagy megfelelő feltételekkel a megvásárolt árut, és esetleg elkobozzák a terméket olyan okok miatt, amit egy átlagfogyasztó képtelen felfogni vagy megérteni a vám szabályokra vonatkozó irányelv például lehetővé teszi a vám szervek számára, hogy egy külföldön vett okostelefont a vámosok elkobozzanak, hogyha mondjuk egy Egyesült Államokból hozták be, azt hiszem, hogy a legtöbb ember nem gondol arra, hogy a vám irányelv lehetővé teszi azt, hogy azért kobozzon el a, kobozzanak el a vámosok egy okos telefon, mert valahol a világban valamilyen szellemi jogsértési eljárás zajlik. Ez teljesen felfoghatatlan a fogyasztók számára. És amikor először ilyesmi történik valakivel, akkor nyilván dühös lesz az illető fogyasztó, minden barátjának elmondja, elmondja a médiának, hogy hát egyszerűen nem lehet bízni a, ebben a rendszerben, tehát ne vásároljunk semmit külföldről. Van tehát ellentmondás, egyrészt tehát jó, hogy van, egy ilyen, van ez a, elkészül ez a saját kezdeményezésű jelentés, de károkat is elérhetünk az ilyen nem jogalkotási jelentésekkel. Hogyha online digitális tartalmakról beszélünk, akkor teljesen egyértelmű, hogy mindenki én is, a Kalózpárt képviselője is szeretnénk, hogyha több lenne a törvényes ajánlat az interneten keresztül, hogy kialakuljon ez az internetes vásárlási kultúra. Vannak nagyon jó, rendes cégek, amelyek megpróbálnak szolgáltatásokat nyújtani. A Spotify az egyik ilyen, és az 45 azonban azt hiszem, hogy fél évvel ezelőtt a 27 tagállamból 7 országban van így csak jelen, és nem azért nincsenek jelen több országban, mert nem akarják, vagy lusták tenni ennek érdekében, hanem minden tagállamban, ahol szolgáltatást akarnának nyújtani, egy rengeteg egyeztetés tárgyalás kellene lefolytatni 27 tagállamban, akár különböző hatóságokkal, ez 150 különböző tárgyalási fordulót jelentene. Ezért Ugye a szerzői jogokkal kapcsolatban esély sincs a harmonizációra, hogy legyen egy egységes európai copyright jogcím és kicsit aggódom, hogy ez a, hogy készül egy szép saját kezdeményezésű jelentés, és aztán mi történik, hogyha ez nem tudunk elérni semmi változást Európában. És ez akkor azt jelenti, hogy az érdeklődés is elvész, a be, belefetszett energia hiába valóvá válik attól tartok, hogy nem tudok olyan optimista lenni, amilyen szívesen lennék. Nagyon figyelemmel és érdeklődéssel kísérem azért a jelentést, talán mégis van valami előrevezető út. Rendben van, nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy a bizottság majd rövidesen elénk tesz egy javaslatot, és ebből többet fogunk megtudni. Larkin asszony. Köszönöm, elnök úr, és kedves kollégák! Először is köszönetért illeti a jelentéstevőt, mert elkötelezett és lelkes, és nagyon lenyűgöző menetrendeket mutatott be nekünk a munkacsoportban, az elkereskedelmel foglalkozó munkacsoportban különösen. 2,6 milliárd eurós piacról van szó, és a legfrissebb bizottsági felmérés szerint ezt ez azt jelenti, hogy 100 milliárddal tudná fellendíteni a GDP-nket, hogyha kiaknázzuk a benne rejlő lehetőségeket. Egy milliárd fogyasztót várunk, 2020-ra pedig 3 milliárdot online. Azért mondtam ezeket a számokat, hogy lássuk, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a piacban, hogyha ki tudjuk aknázni az összes benne rejlő lehetőséget. Óriási tehát a kiaknázandó potenciál itt az EU-n belül is, és nagyon várjuk az Európai Bizottságot, hogy a megígért javaslatait mutassa be ezen a növekedési potenciára rendelkező területen. Aztán a szerzőjoggal kapcsolatos keret is nagyon fontos a e tekintetben, illetve a szellemi tulajdonjog védelme. A fogyasztók ezt szeretnék látni, és a fogyasztók csak akkor tudják kiaknázni a lehetőségeket, hogyha ezt a sok terület közötti sokszínűséget egyszerűsítjük, lecsökkentjük és hasonlóbbá tesszük a jogszabályokat, bár nagyon komplexek ezek a jogszabály egyi eszközök. És most a kis és középvállalkozásokról. A legtöbb akadály előttük áll a növekedés tekintetében, különösen a digitális egységes piacon. Meg kell vizsgálnunk, a meglévő jogszabályok végrehajtását is, illetve az egységes piac további megvalósítását ennek a részeként. Azzal kell foglalkoznunk, hogy hogyan tudjuk elősegíteni, hogy online és határokon átnyúló módokon versenyképesen vegyenek részt a piacon a KKV-k. A KKV közötti kapcsolat létrehozása is nagyon fontos a sikerük szempontjából. Mielőtt felnyitjuk, megnyitjuk a digitális egységes piacot az állampolgárok előtt, ezt el kell intézni. A panaszok és kezelés és a vitarendezés is meg kell, hogy valósuljon, az online vitarendezési mechanizmus, ami a szubszidiaritás elve alapján megvalósulhat. Szintén nagyon fontos, hogy erősítse a, az online kereskedelembe vetett bizalmat, és a bizottsági cselekvési tervvel kapcsolatban még elmondanám, hogy az e-kereskedelmi irányelv az adminisztratív együttműködést kell, hogy javítsa a tagállamok között, különösen a belső piaci információs rendszerek interoperabilitására gondolok. Nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy hol van nyilvánvaló európai hozzáadott értéke a jogszabályi javaslatoknak. Az Európai Bizottság is említ ilyeneket, bár a komoly hiányosságokat vélek felfedezni az ő hatástanulmányukban. Az Európai Bizottság Common Sales Law-ról való vizsgálata nem veszi termész- eléggé figyelembe a tartalmat, és nem eléggé gyakorlatias megoldásokat javasol. A fogyasztójogokról szóló irányelvet kell megfelelően végrehajtani, illetve megvizsgálni, hogy milyen jogszabályokat érdemes még teljes mértékben végrehajtani, ahelyett, hogy újabb jogszabályokat alkotunk. Ezért a jelentéstevőnek és a kollégáknak is azt mondom, hogy Fontos, hogy értelmesen költsük el az adófizetők pénzét olyan területekre, amelyek hozzáadott értéket jelentenek a KKV-k számára abban, hogy a nagyon is fontos gazdasági növekedésben a betölthető szerepüket be is töltsék. Elnök, köszönöm szépen Lelki asszonynak, és azt hiszem most tovább léphetünk az egyéb hozzászólókra listán. Mr. Bild, Mrs. Vaheyen, Mrs. Gallo and Mr. Schwab. Urakból és hölgyekből áll. Van-e, aki szeretné még felvenni a nevét a felszólalt listára? Krácabil asszony az első a szó. The commission proposal final... Köszönöm, Malcolm, és üdvözlöm a bizottsági javaslatot. Örülök annak, hogy a politikai napirend elejére került az, hogy hogyan lehet a bizalmat bizalmat megerősíteni. Ugye a szocialisták Európában állandóan olyan ötletekkel állnak elő, amelyek arról szólnak, hogy olyan pénzeket költenek el, amelyek nem léteznek. Mi a néppártban azt mondjuk, hogy a belső piac létező erőit kell felszabadítani, és ilyen a digitális Európa felszabadítása. És 16 konkrét kezdeményezés van a javaslatban, ez egy bizalmi roadmap, kedves kollégák, bizalmat felülről nem lehet építeni arról van itt szó, hogy a korlátokat, az akadályokat, a létező eh, kerékkötőket próbáljuk eh, megszüntetni és eh, előmozdítani a mozgás szabadságát az interneten, mint ahogy már fizikailag a mozgás szabadságát elértük. Tehát ez nem egy felülről lefelé induló kezdeményezés. Amit még nem értek, az az, hogy eh, noha már két éve dolgozunk azon, hogy eh, a fogyasztóvédelmet megerősítsük Európában. Önök hol voltak? Hol voltak önök? Önök most panaszkodnak? Annak idején a harmonizált szabályokat akarták? Nem, nem. Azt mondták, hogy előbb bizalom kell, de hát nem lesz előbb bizalom. Itt még egy saját kezdeményezésű jelentésnek sem adnak esélyt, mert már eleve azt mondják, hogy ennek semmi eredménye. Mi a fenét akarnak? adjanak nekünk konkrét alternatívákat, hogy hogyan lehet elérni a digitális Európát, hogyan tudunk munkahelyeket teremteni Svédországban és máshol is. Ne csak, ne csak kritizáljanak mindent, meg aztán annak az ellenkezőjét is. Két konkrét javaslatom van, elnök úr mert szerintem kiváló a jelentés. Az egyik a harmadik javasolt cselekvéssel kapcsolatban. Örülök annak, hogy a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal foglalkozni akar az Európai Bizottság. Ez B2C vagy B2B megoldást jelent. Fontos az is, hogy az Európai Bizottság viselkedési kódexet végrehajtási intézkedéseket is fontolgat, amellett, hogy felrebb internetes piacot akar kialakítani Európában, és én biztos vagyok abban, hogy az Európai Bizottság konzekvensen fogja majd a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat kezelni. Az ötös cselekvéssel kapcsolatban biztos vagyok abban, hogy nem csak az árak összehasonlításáról van szó, hanem a minőség összehasonlításáról is. Ezt akarjuk ugyanis elérni az élelmiszer kiskereskedelemben is, Szeretném tudni, hogy itt konkrétan mire gondol az Európai Bizottság. És aztán van egy másik konkrét javaslat arra vonatkozóan, hogy az infrastruktúrát, a rádióspektrumot meg kell erősíteni, és ezen túlmenően is meg kell erősíteni a, a, a fogyasztók pozícióját. Hogyan akarja a bizottság eh, átfogó módon elhárítani az akadályokat, és hogyan akarja felvenni a harcot azokkal a tagállamokkal, amelyek nem eh, vonakodnak építeni a, a digitális Európát? Köszönöm. Varianas, Varian. Köszönöm szépen. Egy olyan kérdésre szeretnék kitérni, amiről már röviden esett szó. Hol van az interfész, az internetes virtuális világ, a neten történő vásárlás, illetve a termék kiszállítása adott esetben visszaküldése között? Nagyon sok a probléma, mert nem feltétlenül magán a hálón történik a a rendszer kiépítése, illetve nem ott jelentkeznek a problémák, hanem a valós világban, amikor ki kell szállítani az árut, ellenőrizni kell a minőségét, a szállítmányozók, a fuvarozók is gyenge pontot jelentenek, a költségek ellenőrzése, a kifizetés, hiszen ez nem csak virtuális formában történhet, hanem itt vannak valós fizikai pénzügyi tranzakciók, pénzmozgások a vállalatoknak csak az a lehetősége van, hogy valamilyen nagy platformhoz csatlakozzanak, a PayPal vagy más platformokon lehet lebonyolítani a fizetéseket, de ez már korlátozza a piaci szabadságot különösen a fizetési módozatok, lehetőségek tekintetében a visszaküldés, a termék visszaadása, a fogyasztói jogok tekintetében vannak problémák, és ezért nagyobb harmonizációra van szükség. Itt van növekedési lehetőség, több mint 8% a növekedési lehetőség, mert Clarkin képviselőtársam nem abszolút számot mondott, hanem százalékos arány számot. Egy G20-ak megbízásából készült tanulmány 35 ezer új munkahely létesítését tartja megvalósíthatónak, hogyha létrejön vagy erősödik az egységes digitális piac. Ez egy nagyon sok nagyon sok új munkahely létesítését és nagyobb növekedést hozhat a digitális piac. De azért lássuk azt is tisztán, hogy egy a zsebünkben lévő eurót csak egyszer tudunk kiadni, tehát számítanunk kell arra is, hogyha a digitális kereskedelemben, a digitális piacon erősödés lesz, akkor ez visszaesést okoz majd a reálgazdaságban és azokban az országokban, gazdaságokban, ahol eh, az értékesítési hálózatok fenntartása a valós eh, eh, gazdaságban már most is nehéz, ahol a bevásárló központokban is egyre nehezebbé válik a megfelelő ellátás, és hogyha most ezt még felváltja majd az elektronikus kereskedelem, akkor számítanunk kell arra is, hogy a digitális piac további kiépítésével párhuzamosan erősíteni kell a reálgazdasági struktúrákat is és különösen vidéken van erre szükség. Nem szabad, hogy a vidéket leválasztjuk a digitális egységes piacról, a hálózatokat úgy kell kiépíteni, most akár üvegszálas vagy más széles sávú internet létesítésére van szó, szóval rendkívül fontos, hogy ezek a vidéket is elérjék mert hogyha a digitális belső piac és az e-commerce felé akarunk elmozdulni, akkor biztosítani kell, hogy mindenki ugyanolyan lehetőséget kapjon az ebben való részvételre, és ezért a vidék szempontjait külön figyelembe kell venni. Kalló asszony, utána a Schwab úr, és azt hiszem, hogy Engström úr is még egyszer szeretne szólni, de kérem, hogy csak majd nagyon röviden tegye. És Karc Bild asszony által elmondottakra kíván Engström úr nyilván reagálni. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és kifejezni a támogatásomat. Szívesen együttműködök vele, amikor erre szükség van. Itt most, hiszen itt nem azt a vitát folytatjuk le, nem szeretnék a szerzői jogokkal kapcsolatos vitára reagálni. Angström kollégával, majd ezt megbeszéljük, ne higgyék azt, hogy amikor az ember egy telefont használ, vagy telefont Ne, nem igaz, hogy a határokon elkohozzák a telefonokat. Szeretném, hogyha az állásfoglalásomat támogatná, bár a zöldek ezt nem teszik. Kell, hogy egy minimális koherencia megvalósuljon. És nem azért mondom, hogy most ezért erre feltétlenül kell, hogy reagáljon. Még egy megjegyzésem lenne, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság megígérte nekünk azt, hogy 2012-re lesz egy stratégia, amely a cloud computingre fog vonatkozni. Rendkívül fontos ez a most előttünk álló téma szempontjából is, hiszen óriási potenciál rejlik a munkahelyteremtés területén, és óriási gazdasági is rejlik ebben, különösen a KKV-k számára, akiknek általánosságban nincs meg az eszközük arra, hogy ilyen rendkívül modern infrastruktúrákba beruházzanak. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen a figyelmüket. Well, thank you, Mrs. Köszönöm, Gála asszony. Én is meg akartam említeni azt, hogy az önvéleményéről is fogunk a tele a hírközlési hálózatokkal kapcsolatban vitát folytatni, hiszen nagyon fontos, hogy az egységes piac mobilizálása szempontjából először is legyen egy hírközlési hálózatunk. Schwab köszönöm szépen elnök úr, már sok mindent elmondtak a kollégák, ezért én csak azokra a pontokra koncentrálnék, amelyek különösen fontosak szerintem. Úgy gondolom, hogy Barnier biztos a horizontális stratégiájával a belső piacot, illetve a digitális egységes belső piacot úgy szeretné alakítani, hogy megalkotja a megfelelő jogszabályokat, ezt elősegítendő. A digitális piac kapcsán azonban még nem értük el azt a minőséget, amire szükség lenne ahhoz, hogy tényleg működhessen a határon átnyúló kereskedelem is a bizalmat megrendíti ez, hiszen a fogyasztók szeretnének más országokban is vásárolni. Arias kollégának nagyon hálás vagyok, mert a fogyasztói jog irányelv nagyon sok euróbarométer felmérést is elemez, és mindenből kitűnik, hogy sokan tervezik az elektronikus vásárlást, de végül is aztán a kereskedők nem szállítják ki a termékeket. A határon átnyúló kontextusban nem lehet ellenőrizni a fizetési kártya, a bankkártya, működőképességét, e, tehát hogy fizetőképes-e a vevő, és nagyon sok olyan probléma van, itt a kollégánőnek természetesen igaza van, ezt nem lehet csak egyszerre letudni egy egyszerű kommentárral, itt kemény munkára van szükség. Engström kollega is konstruktívan szeretne részt venni ebben a kemény munkában. Fontosnak tartom azt is, hogy a belső piaci jogszabályok már meglévő elemeit hatékonyan hajtsuk végre. Tegnap a bizottság elnökének írtunk egy levelet, úgy gondoljuk, hogy a Single Market Act 1 és 2 mellett is nagyon fontos, hogy gondoskodjunk az egységes belső piaci jogszabályok megvalósítására. Nagyon sok a szabály, de ezeket nem alkalmazzák egységesen Európában. Köszönöm. Engström úr, röviden, gondolom, hogy röviden kíván reagálni. Joga van a reagálása természetesen. De Bilt asszony és Gallo asszonynak is szeretnék válaszolni, mert az utóbbi már nincs itt. Konkrétan következőt mondanám. Én politikus vagyok, de nem mondom azt, hogy minden problémára van konkrét megoldásom, ezért még lehet, hogy nem vagyok teljes igazi politik, vérbeli politikus. Ami a vám szervekre vonatkozó irányelvet, illetve a szellemi tulajdonjog jogszabályokat illeti. Szerintem ezt második olvasatban még egyszer majd át kell tekintenünk ennek a jelentésnek a tükrében is és meg kell próbálnunk támogatni az elektronikus kereskedelmet. Igaza van a kolléganőnek, hogy az internetes vásárlások nem azt jelentik, hogy el kell menni egy másik országba, hanem postán kiküldik nekünk az interneten meg vásárolt terméket, és hát ezzel kapcsolatban a még fennálló problémákat majd második olvasatban oldhatjuk meg. Ami a belső digitális piac, illetve a szerzőjogok kérdéskörét illeti. Nos, tegnap került piacra egy könyv, és ma ezt már minden képviselőtársa megtalálja a pigeonhole-jában is. Ez foglalkozik ezzel az egész kérdéskörrel, a digitális piaccal. Tovább gondolkodva meg kell próbálnunk csökkenteni a szerzői jogvédő társaságok hatalmát, befolyását, és hogyha mögé, a megközelítés mögé többséget lehet felsorakoztatni, akkor nagy örömmel együttműködök majd a kollégákkal. Örülök, hogy platformot tudunk biztosítani a könyvéhez, és el fogjuk olvasni. Még nem történt ez meg, de majd meglátjuk, hogy ez a bizottság milyen véleményt alkot. Nagyon jó vitát folytattunk le, talán a saját szempontból is egy-két megjegyzést fűznék ehhez a vitához. Kollégák, egy nagyon jó anyagot tekintettünk át. A DJ Mart anyaga nagyon átfogó, és sok mindennel foglalkozik már ez a szakbizottság is, és más fórumok is, de azt hiszem nekünk a hiányosságokkal kell foglalkoznunk, amelyeket ki kell tölteni. Korábban Kracebilt asszony felvetéseire reagálva már jeleztem azt, hogy a verseny jogszabályokkal és a szelektív forgalmazása kapcsolatos kérdéseket még tovább kell meg kell vitatnunk alumnia biztossal is. Itt a versenyok szabályoknak azért van fontos szerepe, mert biztosítani kell azt, hogy az internet tényleg bátorítsa a szabad versenyt de itt a fogyasztók választási lehetősége és tájékoztatása is nagyon fontos, és a bizottság potenciális problémákra is rávilágított, hogyha túl nagy a kínálat a fogyasztó számára, akkor hogyan tud őszintén független véleményt, értékelést kapni a fogyasztó a különböző ár összehasonlító internetes programok mennyire tekintetők függetlennek. Itt nagy szükség van az átláthatóságra. A másik kérdés, amit szeretnék felvetni, mert Clarkin asszony felvetésével függ össze a fogyasztói jogok kérdésköre. Érdeklődéssel olvastam, és idézem a bizottság anyagából a következőt. 2000 2012-ben, most már tudjuk, hogy május másodikán, 2012. május másodikán fogja közzétenni a bizottság az Európai Fogyasztói Agendát, amelynek alapja egy integrált megközelítés és a digitális forradalom uh, és a digitális piac kialakításának a sarokkövei. Azt hiszem, hogy ez egy további nagyon fontos építőkocka lesz eh, ezen a területen. És hadd említsem meg, hogy egy korábbi ülésen a BIOK, az Európai Félszövédelmi Szervezet tartott egy nagyon érdekes prezentációt. Ebben alapvetően felvázoltak egy keretszerződést, amelyet az online tranzakcióknál lehetne eh, felhasználni, és a tervek szerint ez tartalmazna, ez egy egyszerű formátumú lenne, McLarkin asszony és Engström úr is ezt felvetették, hogy ez mennyire fontos, tehát ez egy egyszerű formátumú formanyomtatvány lenne, néhány alapelemet és néhány kiegészítő elemet tartalmazna. És szerintem sokkal nagyobb az esély, hogy ezzel lépjünk tovább, mint a közös európai adásvételi joggal, amelyel kapcsolatban a bizottság már letette az asztalra a javaslatát, és tudjuk, hogy a tagállamok nagyon nem húzódnak ettől, nem igazán akarják. Az online világban a fogyasztói jogok biztosítása egy olyan fontos kérdéskör, hogy ezt meg kell említeni, meg kellett említenünk, és ez lehet, hogy van egy ilyen párhuzamos alternatív útvonal, ami más, mint ez a bizottság által javasolt közös európai adásvételi jog. Ezzel lezárnám a vitat, illetve a bizottság képviselőjét, Lamott azt, hogy kérem, hogy kíván -e szólni. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni az együttműködést Arias Echeveria úr készségét, illetve csoportjáért másfél éve dolgoznak együtt, és köszönhetően nekik részletekbe menően tudunk vitázni a különböző pontokról. E munkacsoport munkája nyomán egy nyilvános konzultációt is folytattunk, és erre is alapozok, de ma ebben a vitában nagyon jelentősen azt tapasztaljuk, hogy mindenki azt gondolja, hogy lépni kell, mégpedig gyorsan, az egységes digitális piac létrehozása érdekében, hiszen ennek a munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedésre is komoly hatása lehetne, pozitív hatása, amire szükségünk van. Pozitív ez a konszenzus a megállapítás területén, és a tanács is osztja ezt a véleményt. Kracabild asszony folytatta már egy elsődleges vitát, és a, ismerem a következtetéseit a közleménnyel kapcsolatban. A tanács első reakciója is pozitív volt, tehát úgy látom, hogy konszenzusra fog sor kerülni. A különböző javaslatokat persze el kell fogadni, egységes keretbe gyúrni, hogy előre tudjunk lépni e cél érdekében. Az egységes digitális piac esetében sincsen csodaszer, nincs egy egységes fellépés, amivel elő lehetne mozdítani a dolgot, hanem egy sor különböző fellépésre van szükség. Erről említést tettek a kollégák ma is. Az infrastruktúra javítása különösen a vidéki területeken nagy fonto, nagyon fontos, aztán a versenyképesség, amit szintén hangsúlyoztak, valamint az iránymutatások, a vertikális korlátozások megvalósítása és szigorú alkalmazása. És Kratabid asszony részére szeretném hangsúlyozni, hogy igen, mi is észben tartjuk azt, hogy van kapcsolat a kiskereskedelemről szóló 2010-es jelentés, illetve a hármas fellépés között, ami különösen a B2B fellépésekre vonatkozik. Lazarov asszonynal és kollégáival is fogunk eszmét cserélni ezzel kapcsolatban. Még egy fontos pont a szerzői jogok, illetve a képzés kérdése. Nagyon fontos, hogy amikor az összes javaslat az asztalunkon lesz, akkor sikerül majd ezzel kapcsolatban megegyezésre jutnunk, hogy tényleg előre tudjunk lépni. És még egyet szeretnék hangsúlyozni, ami a közleményben is szerepelt, és amiről szintén nem szabad megfeledkezni, ez pedig az, hogy amikor tárgyalunk új javaslatokról, akkor mindig figyelembe kell venni az új jogszabályalkotási javaslatok digitális piacra való hatását. Ezt az Európai Bizottság hatástanulmányának az iránymutatásaiban is lefektettük. Figyelni kell tehát arra, hogy ezek az új lavaslatok mindig kompatibilisek legyenek az egységes digitális piac megvalósíthatóságával. Erre vonatkozó javaslatokat nyilván fogunk tenni, és most szeretnék még egyszer köszönetet mondani Arias Echeveria úrnak, és várom, hogy segítsen nekünk továbbra is majd ebben a munkában. Köszönöm. Köszönöm, nagyon örülök annak, hogy a tanács is halad a korral. Ez egy nagyon fontos prioritás. Gebhard asszony eddig nem volt itt, de most örülök, hogy itt van, mert ő a Kozák Bizottságnak a tagja, és ott volt ön is Tegnap, amikor Krúz asszony beszélt a digitális egységes piacról, Szeretne erről mondani valamit a kozák és a kozák külésről, illetve a digitális single marketről? Igen, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a tegnap délelőtt Kopenhágában megtartott ülés a digitális piacról. Az Európai Bizottság nyilvánvalóan készen áll arra, hogy nagyon messzire mutató javaslatokat tegyen, amit csak üdvözölni tudunk. Az Európai Parlament és a tagállamok nemzeti parlamentjei között nagyon nagy konszenzus volt minden területen kezdve az elektronikus kereskedelemtől egészen a szerzői jogi kérdésekig mi minden területet áttekintettünk. Valóban egy nagyon jó, majdnem három óráig tartó ülés volt ez, és még egy írásos közlemény is készül majd a vita eredményeiről, a parlament megfelelő szolgálata fogja ezt elkészíteni, de van, ítéljük meg ezt, jó úton járunk, és általában is üdvözölték a részvevők, ami történt ezen a területen. Uh, Mr. Arias, would you like to just conclude? Arias úr, esetleg lezárni ezt a vitát, és valami fajta menetrendet javasolni. Igen, először is szeretnék én is megemlékezni Portas úrról, nem tudtam, hogy tegnap meghalt. Köszönöm De Campos úrnak ezt az információt. Együtt érzek a családjával. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki megszólalt itt, és hozzájárult ehhez a vitához. Azt gondolom, hogy nagyjából egy irányba kívánunk tovább haladni. Ez pedig kiindulópontnak eleve jó. Említeném újra azt, amit a bevezető szövegemben mondtam, hogy az elkereskedelemhez való hozzáférés, és különösen az elkereskedelemhez való hozzáférés a vidéki területeken egy olyan kérdés, amelyel sokat kell még foglalkoznunk soha nem szabad elfelejteni ezeknek a dolgoknak a, a fontosságát, szükségességét. Vannak még olyan kérdések, amelyek időről időre felbukkannak. Például az, hogy egyszerűsítünk, egyszerűsítenünk kell a hatályos jogszabályokat. Azt gondolom, hogy ez a digitális világban az egységes piac működésének az egyik titka, egyik záloga lesz, tehát az egyszerűsítés mindenképpen egy nagyon fontos szempont. Reagálnék néhány olyan dologra, amit elhangzott mai délelőtt folyamán. Igen, elő kell mozdítanunk az európai szintű munkát. Most először fordul elő, hogy az európai intézmények a célokban egyetértenek, még ha abban nem feltétlenül, hogy hogyan kell azokat a célokat elérni. Mint hogy szorít bennünket az idő, ezért én inkább csak a menetrendet ismertetném önöknek. Lesz egy eh, párbeszéd június 23-án az első változatról, a módosítók benyújtásának határideje július 10, és a módosítókról szeptember 18-án fogunk beszélni, kompromisszumos módosítók határideje október 10-e, és a bizottsági szavazásra október 11-én kerül sor, és azt reméljük, hogy a dosszié a novemberi plenárison kerül műsorra. Ugye jól mondtam, jól mondtam? Tehát ezek a dátumok, és akkor én vissza is adom a szót az elnök úrnak, megköszönve még egyszer mindenkinek a munkáját. Köszönöm. Good. Well, we certainly look forward. Köszönöm. Nagy érdeklődéssel várjuk a jelentését. Május 30-a határidő. A fogyasztói menetrendet május 22-ére várjuk az Európai Bizottságtól. Ezt se veszítsük szem elől, hogy a kettő ügyben együttesen tudjunk előre haladni. Köszönöm szépen mindenkinek nagyon a vitát, és most tovább lépünk a következő napi rendi pontra, ahol én szépen átevezek egy új vízre, és én leszek a jelentéstevő, ugyanis a módosító indítványokat fogjuk megtárgyalni az én jelentésemmel kapcsolatban az Európai Bizottság javaslatáról vonatkozó jelentésemről van szó. A kettelési célú vízi járművekre és motoros vízi sporteszközökre vonatkozó szabályokról van szó. Schwab úr, Mendez úr, Rüle asszony is itt vannak, a jelentéstevő is itt van, Jong úr nincs itt, de a jelentéstevők köre azért nagy számban jelen van, a az Enterprise főigazgatóságtól is érkezett egy küldöttség. Wilbur úr is itt van, aki a téma szakértője. Ők is szót kapnak majd a későbbiekben. Most, ha megengedik, megnyitnám a vitát azzal, hogy a módosító indítványokról szólok pár szót, és visszatérek az általános pontok közül is néhányra, amikor bemutattam a, a módosító indítványomat, de nem erre szeretnék koncentrálni, hanem a módosítókra. Először is a 66 módosító indítványokból egy jelentős számút én kezdeményeztem, de köszönöm a jelentéstevőknek. Az összes elnyékjelentéstevőnek a munkát meg tudtuk vitatni, a javaslataikat szorosan együtt tudtunk működni a jelentés javításán. Az én módosítóim főleg arra vonatkoztak, hogy egy új kategóriát illetve erre vonatkozó gondolatot vezetünk be, hiszen figyelembe kell venni azt, hogy haladásra kerülhet sor. Fontos az is, hogy design kategóriák, ah. kategóriák. A kialakítási kategóriákat, a vízijármű kialakítási kategóriákat vegyük be a jelentésbe. A kollégák egy alternatív módszert is, egy alternatív verziót is benyújtottak módosító indítvány formájában. Erről beszélhetünk, érdemes megvitatni az ő gondolataikat is. De általánosságban úgy gondolom, hogy nagyon konkrét a gondolat a kiegészítésekkel kapcsolatban. Itt a szélerőség és a hullám magasság kell, hogy legyen a mérhető körülmény, aminek az alapján a méréseket meg tudjuk határozni, illetve a kialakítási kategóriákat, amelyek alapján meg tudjuk határozni. De hát nyilván várnunk kell, hogy majd a tanács és a bizottság is mit fog erről mondani. Másodszorban néhány világ pontosító, módosító indítványt találunk a jelölésekkel kapcsolatban, például nem akarok nagyon sok pontba részletesen bemenni, csak hogyha a kollégák kérdést tesznek fel ezekkel kapcsolatban. Még egy-két módosító indítvány, amelyet a kollégák nyújtottak be. az úr volt a leg ö, energikusabb és leggyorsabb tollú tevő. ő harmonizált vízi jártassági engedélyeket szeretne látni. Ez egy technikai jellegű javaslat. Nem vagyok benne biztos, hogy akár mondjuk a preambulum bekezdésben is jó helye lenne egy ilyen javaslatnak, de talán van más olyan terület, ahol majd ezt a gondolatot elő tudjuk mozdítani, nem feltétlenül ebben a jelentésben. Aztán beszél az adóelkerülési ügyekről is a dízellel kapcsolatban, és szerintem ennek a javaslatnak sem itt van a helye. De azért majd fogunk erről beszélni későbbiekben. Aztán van egy módosító indítványa a gyártók felelősségével kapcsolatban a CE jelölés tekintetében, és a gyártók felelőssége valóban egy fontos kérdés, itt ez megvitatásra érdemes is lehet. Schwab úr is javaslatokat tett az azonosító jelölésekkel, illetve a származási országok jelölésével kapcsolatban. Ezek a kompromisszumos módosítókba szerintem bekerülhetnek, és Schwab és Karasz urak a sürgőségi motor megállító eszközökkel kapcsolatban is módosítókat tettek be. Ezzel kapcsolatban szerintem egyéb konkrét elemet nem kell megvitatni, remélem ezt az Európai Bizottság majd meg tudja erősíteni. Azt hiszem, hogy nagyjából sikerült a konkrét módosító indítványokat részletesen lefedni. Általánosságban elmondhatom, hogy most már nagyon erős konszenzus kezd kialakulni ezzel a javaslattal kapcsolatban, így a szavazás előtt. Várjuk az Európai Bizottság és Tanács véleményét is, hogy hogyan akarnak e területen tovább lépni. Most a Dán elnökség lassan lejár, közeledik a ciprusi. Szeretnénk tudni, hogy mik a terveik ezen ügyel kapcsolatban világos jelzéseket várunk a munkacsoporti szakértőktől is, hogy nagyjából egyet tudnak-e érteni a mi általános irányvonalainkkal e javaslattal kapcsolatban. Amikor Kopenhágában voltam hétfőn, találkoztam a Dán környezeti miniszterasszonynal, akivel a zajkibocsátás és a kipufogógázok kibocsátásával kapcsolatos ügyekkel tárgyaltunk. Ennyi tehát bevezetőként, és most nagy érdeklődéssel várom az árnyékjelentéstevők hozzászólásait. Schwab a szó. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően a módosító indítványok legfontosabb elemeit már ismertette velünk. Úgy gondolom, hogy az 52-es módosító eh, sporthajók számára csak a gyártó országban valósítható meg. Ez nem EU-konform, ezért ezt nem támogatom. A 65-ös módosító a szükség, stop. Nos, ez gyakorlatban igazából még nem létező megoldás, ezért az a véleményem, hogy itt célszerű és kívánatos ezt európai szinten szabályozni. Talán röviden a kilenc kategória bevezetéséről szólnék. Az 59, 60, 61-es, 63-as módosító foglalkozik ezzel. Volt egy briefing paper ezekről a kategóriákról. Én azt javasolnám, hogy ennek a tájékoztató anyagnak az eredményétől függetlenül majd ahhoz ragaszkodjunk, ami a szavazás eredménye lesz. A az 56-os módosítót elfogadásra javasolom. A hibrid motorok, a bioüzemanyag témakörében ezt tartanám kívánatosnak. én szerettem volna mondani. Köszönöm. Repó úr. Köszönöm szépen. Nagyon jó lehet lehetőséget kaptunk arra, hogy ennek a jelentésnek az elkészültét nyomon követhessük az ön irányítása alatt. Korola képviselőtársammal együtt nyújtottam be módosító indítványokat a finn körülmények feltételrendszer alapján. A leglényegesebb az, hogy javuljon ezeknek a hajóknak a biztonsága. És minden, ami a biztonságot javítja, az a mi szemünkben jó és helyén való. Ezért nem gondolom, hogy ami minket illet bármi probléma is felmerülne ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Természetesen az is fontos, hogy a környezet, a természet védelmét is erősítsük, az üzemanyag felhasználásban bizonyos korlátozásokra van szükség, hogy csökkenjen a károsanyag kibocsátás, és gondoskodnunk kell általában is a kipufogó gáz kibocsátás csökkentéséről. Ezek tehát nagyon fontos elemek. De azt hiszem, hogy minden, ami a biztonsággal függ össze, és a biztonságot erősíti, az feltétlenül pozitív. A változások eh, annak a jelentésnek a jelentés által indukált eh, reform hatás nagyon fontos lesz Finnországban a hajóépítők körében. Köszönöm, Menders, Menders úr. Köszönöm, elnök úr. Jó volt meghallgatni, hogy ön mit gondol erről. És igaza van, raportőr vagy árnyék előadó az ember csak akkor lehet, hogyha aktívan dolgozik. Ez a javaslat jó javaslat, és nem ellentmondásos. Egy-két dolgot ön felvetett, és arra kérném a bizottságot, hogy még néhány újabb javaslatot dolgozzunk ki, és majd ezeket részleteiben is megvitathatjuk. Hogyha biztonságról, szabványosításról beszélünk, az jó, de sokszor megfeledkezünk a legfontosabbról. Azokról, akik a hajókat, a vízi járműveket használják. Ilyenkor azt mondjuk, hogy ez nem tartozik a mi hatáskörünkbe ne feledkezzünk meg az emberekről, a hajók használóiról, és akkor is, hogyha ennek a szakbizottságnak nincs hatásköre, az Európai Bizottságot felkérhetjük arra, hogy terjesszen elő elénk megoldásokat. Ön, mint jelentéstevő támogatja az én módosító indítványaimat, remélem, mert szerintem ez egy jó, kiegyensúlyozott javaslat, és én is támogatom az ön módosítóit. No, I think my main concern is that these are actually not necessarily the Commission's responsibility fő aggályom az, hogy ez nem az Európai Bizottság, hanem a tagállamok felelőssége, a rendszeres ellenőrzések végrehajtása a hajókon, vagy a személyzet engedélyének kiadása. De erről majd még beszélhetünk. Rüla asszony. Also ich äh, bin der Meinung... Nekem is az a véleményem, hogy nagy a konszenzus itt a szakbizottságban. Manders úrnak válaszolnám a következőt. Az 58-as módosítójával van probléma, mert itt egy cikkről van szó, és nem preambulum bekezdésről. Nem tudom, hogy ezt miért nem lehetne inkább a preambulumban elhelyezni. Itt eh, felszólítja a bizottságot arra, hogy alkosson eh, valamilyen jogszabályt eh, az engedélyek, illetve a víziártasság igazolvány vonatkozásában. Szerintem ez a preambulumba tartozik, és nem a törzszövegbe, egy cikkbe. Emellett támogatjuk azokat a módosító indítványokat, amelyek a kategóriákkal foglalkoznak, de azt mondom, hogy várjuk meg a briefing paper mit mond erről, és majd utána döntsünk véglegesen. Köszönöm. Yes, well, thank you very much. Uh, I Köszönöm szépen meg kellett volna említenem, hogy jön ez a briefing paper nevű tájékoztató dokumentum. Május 30-án, ha jól tudom. Április 30-án. Mondja Karen. Tehát hamarosan rendelkezésünkre fog állni. Ezt nyilván körbe fogjuk küldeni, mihelyt tudjuk és akkor további vitát tudunk folytatni a szavazás előtt, ha meglátjuk, hogy ebben a dokumentumban van -e olyan elem, ami a kompromisszumos módosítókat érinti. És Kolla és Stolpula képviselők javaslatát is figyelembe veszem. A bizottság akarata is fontos számunkra. Van, -e, aki még szeretne hozzászólni? Nem? Akkor Girard úr öné a szó, hogy a javaslattal kapcsolatban elmondja véleményét. A tanács részéről azt hiszem nincs itt senki, de talán önöknek van a tanácsi munkacsoportban való előrehaladásról is némi információja. Thank you, Thank you. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megadta a lehetőséget, hogy a módosítókkal kapcsolatban elmondjuk a véleményünket. Ha megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy a tanácsban úgy tűnik, hogy közel jutottak ahhoz, hogy az elemzést a cikkekkel kapcsolatban lezárják, és utána a mellékletek következnek lassacskán. Meggyőződésünk, hogy maximum egy vagy kettő munkacsoporti üléssel le tudjuk zárni az irányelv elemzését, illetve mellékleteinek elemzését is. Jelen pillanatban nincs konkrét időpontunk még, hogy a következő elnökség mikor szeretne üléseket szervezni. Talán az első ülés a munkacsoportban szeptemberben lenne meg. Megpróbálunk együttműködni az új elnökséggel, és úgy megszervezni a munkát, hogy az év vége előtt az egész ügyet lezárhassuk. A módosítókról. Először is szeretnék azokra utalni, amelyek problematikusabbak számunkra. Az elsőek a 41-es és 48-as, az úgynevezett marinájzerekkel kapcsolatos itt végrehajtási problémák vannak. Egy olyan cikket dolgozunk ki, amely a tengeri használatra való átalakítás értelmezését tisztázza, amely szerint a tengeri használatra átalakított motorokat tesznek kell levetni típus jóváhagyásnak kell alávetni. Hogy a kipufogógáz kibocsátási jellemzőik változnak-e vagy nem, megfelelnek-e az új előírásoknak, és hogy olyan bizonyítványt adunk ki, amely ezt igazolja. Számunkra fontos, hogy tesznek alávessük ezeket a motorokat, hogy meg tudjuk erősíteni, hogy változtak-e a kibocsátási jellemzők. Ezek a tesztek azonban drágák és a kicsi gyártók számára az problematikus lehet. A végrehajtás szempontjából végig kell tehát gondolni ezeket, és végig kell gondolni, hogy preambulum bekezdésben vagy cikkben szeretnénk látni az erre vonatkozó információt. Kell, hogy legyen egy olyan keret, amely világosá teszi, hogy mely motorokat kell ismét vizsgálatnak vagy tesznek alávetni, és milyen kondícióknak kell megfelelni ahhoz, hogy erre a tesztre legyen szükség. Az 58-as módosítóval kapcsolatban itt az engedélyek kérdése merül fel, Nincs problémánk azzal, hogy megvitassuk ezt a kérdést. A problémánk az arra vonatkozik, hogy nem biztos, hogy ennek az irányelvnek a hatáskörébe kéne, hogy tartozzon ez az ügy. A 64-es, a gyártó országa, szeretnénk itt az eredeti szöveget megtartani. A további érvek mellett a piacfelügyeleti hatóságok lehet, hogy szeretnének látogatásokat tenni hogyha a gyártás az Európai Unión belül zajlik a gyártás helyén. Tehát e tekintetben a mi megfogalmazásunk hasznosnak tűnik. És a külmotorokkal kapcsolatban és a vészhelyzeti leállító eszközzel kapcsolatban lehet, hogy más biztonsági előírásokat ez megkérdőjelez a technikai specifikációkat, tehát figyelembe kell venni akkor, amikor ezeket a sűr vészhelyzeti eszközöket jóvá hagyjuk. A 48-as módosító és az 51-es módosítóval kapcsolatban az a, nem a 43-as elnézés, 43 és 51-es, ezek utalásokat tartalmaznak, és szerintünk nem a megfelelő helyen a CE jelölésre. Szerintünk nem preambulum bekezdésben volna ennek a helye. A CE jelölés használatával kapcsolatos megfelelőségi felülvizsgálatról van szó. Ez a felülvizsgálat a piacfelügyeleti hatóságnak a feladata a 43-as volt, e, tehát ez az 51-esben pedig ismét a felülvizsgálatra történik utalás, de ez a piacfelügyeleti hatóság feladata bármikor várható, tehát itt piacfelügyeleti hatóság hatáskörébe avatkozunk be. Aztán a bioüzemanyaggal kapcsolatos tesztek a 46-os és 55-ösben. Ezzel nincs problémánk, az egyetlen probléma az, hogy szerintünk ez felesleges említés, amikor elkezdik használni a piacon a bioüzemanyagokat, akkor nyilván ki kell fejleszteni szükséges teszteket. Ez egy nyilvánvaló kötelezettség, hiszen akkor biztosítani kell azt, hogy megvannak a megfelelő feltételek, a megfelelőségi felülvizsgálatra és a jogszabálynak való megfelelésre. 56-os módosító. Ez számunkra elfogadható, csak szeretnénk egy kis átfogalmazást javasolni. Mi lesz az eredménye ennek? Itt igazából nem a vízi jármű kialakítási kategóriák, hanem ezeknek a meghatározásának a rendszere fog megváltozni, ezért szerintünk itt világosabban kellene fogalmazni. Az 57-es módosító, itt az a határidő, amit mi javasoltunk, hosszabb, mint a jelentés által javasolt határidő. Ezt számunkra nem egy nagyon nagy ügy, de a vállalkozások számára lehet, hogy az lesz. És ha megengedik, akkor szeretném újra felhívni a figyelmüket a 32-es módosító indítványra. Itt egyetértünk a kockázat koncepciójának, a felborulás kockázatának a felvetésével, de a bizottság szövegezése világosá teszi azt, hogy a gyártónak vagy demonstrálnia kell azt, hogy nem létezik a felborulás kockázata, ez nincs jelen, vagy pedig ha jelen van, akkor a, meg kell mutatnia a gyártónak, hogy elég lebegőképessége van a hajónak ahhoz, hogy a víz felszínen maradjon. Ez a módosítóban már nem ennyire világosan van megfogalmazva. Mindig a gyártója felelősség, hogy kockázati elemzést végezzen, és megállapítsa, hogy a kockázat létezik, avagy nem. És hogyha igen, akkor a lebegő képesség elégségességét neki kell bizonyítania. Köszönöm szépen! Jaj, bocsánat. A kialakítási kategóriákkal kapcsolatban elvi problémánk nincs, hogy ezeket megváltoztassuk. A fő problémánk az mindössze az volt, hogy legyünk biztosak abban, hogy ennek a hatását felmérjük, mielőtt a változtatásra sort kerítünk. És még szeretnék utalni arra, hiszen tiszteletben tartjuk azt a tényt, hogy vannak óceánra vagy máshova szánt hajók, hogyha a, az érdekelt felek ezt hasznosnak tekintik, akkor úgy gondoljuk, hogy a 44-es módosítóban található utalás, mely szerint félrevezetőek lehetnek ezek a leírások. Ez szerintünk szintén egy túlzott megfogalmazás. Szeretnénk felajánlani a további együttműködést ebben az ügyben, hogy megtárgyaljuk, megvitassuk, hogy mit gondolunk erről az ügyről, és kompromisszumra jussunk. Uh, Köszönöm ezt az átfogó választ a módosítókkal kapcsolatban. Talán akkor én összegezném, lezárnám ezt a témát. Schwab úr és Menders úr kérem, hogy figyeljenek még ide egy picit, eh, árnyékelőadóként is. Először is azt gondolom, hogy kaptunk egy eh, fontos információt az Európai Bizottságtól a szakértő munkacsoportok előrehaladásával kapcsolatban ezek nagyon fontosak. A következő ülésük szeptemberben lesz, ami azt gondolom, hogy számunkra is jelzi, hogy milyen időbeosztással kell, menetrenddel kell dolgoznunk. Két tényező van, amelyek miatt én azt mondanám, hogy a néhány héttel érdemes lenne elhalasztani a bizottsági szavazásunkat két okból. Az egyik az az, hogy április 30-ig nem kapjuk meg a dokumentumot, és a következő hét az egy türkisz hét, tehát nem lesz igazándiból időnk arra, hogy ezt átrágjuk, átgondoljuk. Másrészt pedig a halasztás lehetőséget ad majd számunkra, hogy a ma vagy holnap szavazásra kerülő két vélemény, a Környezetvédelmi és a Közlekedési Bizottság véleményét is figyelembe vegyük. Eh, mivel a mi módosítóinkat a munkacsoportnak eh, eh, meg kell fontolnia, de mivel azok nem ülnek össze szeptemberig, ezért igazándiból van időnk. Emellett úgy tűnik, hogy nem muszáj a júniusi plenárisra vinni ezt a témát, Nyilván a ciprusi elnökséggel eh, majd le kell ülni tárgyalni. Tehát eh, én halasztásra tennék javaslatot, hogyha az árnyék előadók egyetértenek, hogy eh, teljes vitát tartsunk a jelentésről, illetve meghívjuk a Közlekedési és a Környezetvédelmi Bizottságok véleményszerzőit is E, nyilván e, ebben az esetben meghívnám az Európai Bizottság képviselőjét is, e, mert ők mondták, hogy nagyon nagy örömmel reagálnak a mi módosítóinkra, és akkor majd egy komoly konszenzust a, sikerülne kialakítani, ami nyilván hatással lesz a tanácsra is. Hogyha a kollégák egyetértenek, akkor én küldök egy új menetrendet a e, képviselőknek, e, és ez tartalmazni fogja, hogy mikor lehetne arra másfél-két órás e, ülésre szert tenni, illetve annak módját, annak a, arra az alkalmat megtalálni. Mindenki egyetért, Guillaume úr nincs itt, de a többi árnyék elődő itt most egyetértett. Köszönöm önöknek az eddigi munkát, és köszönöm a bizottságnak az információt, és azt gondolom, hogy fontos és érdekes és értékes megbeszéléseket tartottunk most itt. Öt perc előnyünk van, de McClarkin asszony már itt van, és hadd kérdezzem meg, hogy mindenki itt van-e az árnyék előadók, el tudjuk-e kezdeni öt perccel előbb. Repo úr itt van, Baltasári úr itt van, Schmidt úr nincs itt, Manders úr nem tudom marad-e, Rüle asszony itt van, Schmidt úr itt van. Schmidt úr itt van, elnézést itt van. E beosont. Korábban kerestük. Ön volt a vendég árnyék előadónk itt, McClarky asszony, tehát akkor mindenki itt van. A bizottság is itt van? Itt. Kit, kit várunk? Mr. Herbert. És ő itt van. Tehát itt a teljes szereposztás, és akkor McClarkin asszonynak adnám meg a szót, hogy előadja a véleményét a vállalatok, valamint a kis- és középvállalkozások versenyképességét elősegítő program 2014-2020 témájában. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy én lettem ennek a fontos véleménynek a szerzője, amely arról szól, hogy növeljük a versenyképességét az EU vállalkozásoknak, jobb hozzájutást biztosítsunk a hitelekhez, eh, különösen olyan csoportok között, mint eh, a női vállalkozók, illetve a fiatal vállalkozók. Eh, piaci hozzáférést szeretnénk biztosítani nem csak az EU-n belül, hanem az egész világon. Teljesen egyértelmű, hogy a vállalkozás fejlesztés, illetve az önfoglalkoztatás komoly tartalékokat jelent a foglalkoztatás szempontjából. Szintén valószínűleg senki nem ellenzi azt, hogy a szakban jobb körülményeket kell teremtenünk a vállalkozóknak, és különösen a KKV-knak, illetve azoknak a polgároknak, akik most akarnak vállalkozást indítani. Noha a javaslat egy sor elemét eh, támogatom, eh, az IMCO véleményét eh, csak néhány dologra szűkíteném annak érdekében, hogy az EU vállalkozásokra koncentráljunk, a KKV-kra akarok azon belül is koncentrálni, akik a gerincét alkotják az EU gazdaságának, és ezt több módon tehetjük meg, erről, fogok most beszélni. Eh, az új eh, versenyképes eh, üzleti modellek elterjedését, valamint az új értékláncok és új piacok kialakítását is meg tud, el tudjuk érni, illetve a növekedési fázisban és máskor is megtalálni a finanszírozási lehetőségeket ahhoz, hogy a vállalkozások gyökeret verhessenek a vállalkozások alapításának költsége csökkent az EU-ban, de azt gondolom, hogy még többet tehetünk. E, megvizsgálhatjuk a legjobb gyakorlatot azt illetően, hogy egyes országokban hogyan működik ez, és hol a legjobb a gyakorlat. A KKV e, program, a KKV-kat megcélzó programokat e, ismertebbé kell tenni. Az Enterprise Europe Network-et különösen fel lehetne használni arra, hogy azonosítsa azokat a programokat a KKV-k számára, amelyek a versenyképesség növekedése szempontjából fontosak lehetnek a piacra lépés akadályairól, üzleti jelentőségekről, IPR standardokról, tehát szellemi tulajdonjogi illető standardokról Beszéljek lassabban? Sok időnk van? Jól van. E, tehát e, az információhoz jutást is e, javítanunk kell a KKV-k körében emellett oda kell figyelnünk, hogy ne kettőzzük meg azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamok már megléptek. Ehhez képest fontos az a bizottsági tevékenység, amelynek keretében egy mappinget végez a bizottság felmérni a tagállami eh, szokásokat és gyakorlatokat. Ami a támogatási eljárások eh, egyszerűsítését illeti, én eh, a Smart Regulation híve vagyok, a jogszabályokat mindig felül kell vizsgálni, a hatásukat előzetesen bemérni különös tekintettel a KKV-k növekedésére és versenyképességére. E, egyszerűsíteni kell a jogszabályokat, sőt adott esetben visszavonni, hatályon kívül helyezni, annak érdekében, hogy a kkv kre nehezedő nyomást csökkentsük azokon a területeken is, ahol további intézkedésekre van szükség. A KKV tesztek, illetve a versenyképességi tesztek szintén nagyon fontosak, ezeket a tagállamoknak kell elvégezniük annak érdekében, hogy a kkv kre nehezedő adminisztratív terheket csökkentsék Eh, én még gondolkozom a One Stop Shop eh, portálról, eh, amely lehet, hogy jó a vállalkozásoknak, a, biztos, a bizottságnak biztos jobb. Meg kell nézni, hogy mennyibe kerülne mindez. Megint csak nem akarnám azt, hogy megkettőződjenek a dolgok. Már létező websájtokra kell építeni, nem pedig valami újat kialakítani. Szeretném hallani az Európai Bizottságtól a választ arra is, hogy mit tesznek azzal a statisztikával, hogy az amerikai kínaiak ötször több kockázati tőke befektetést eszközölnek, mint az Európai Unió. Hogyan kívánja ennek fényében az Európai Bizottság az EU versenyképességét fenntartani? Ami a turizmust illeti, nagyon vonakodom attól, hogy külön foglalkozzunk ezzel az ágazattal. Az ITRE-ben úr egyetért velem, ugyanis vannak olyan ágazatok, amelyekről nem szól a jelentés, tehát módosítókat fogok benyújtani ezzel kapcsolatban. Emellett módosítókat fogok benyújtani a a KKV finanszírozás hatásáról annak érdekében, hogy lássuk, hogy annak a programnak a célkitűzései mennyiben valósulnak meg. A véleményemet csütörtök este adom ki fordításra, majdnem végeztem már a munkával, de kíváncsian várom az árnyék előadók véleményét és meghallgatom azokat a javaslatokat, amelyeket prioritásként ők megjelölnek, tehát holnapig küldjék el a javaslataikat, hogy ezt még azelőtt beépíthessem esetleg az én véleményembe, mielőtt azt a fordítóknak megküldöm. Közös érdekünk, hogy az vállalkozások és különösen a kkv versenyképesek maradjanak Európában. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, McClarkin asszony. Nekem is van néhány gondolatom már módosítások benyújtásáról, ezt majd megvitatjuk, de most az árnyék előadók kapnak szót, Baltazári úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon jó ez a javaslat és valóban folytatni kell ezt a programot, az előző programokat folytatni kell, hiszen remek eredményeket hoztak ezek a korábbi programok, de még ezen is tudunk majd javítani. Nyilvánvaló, hogy egyet tudunk érteni a célkitűzésekkel, a KKV-k, a kisvállalkozások támogatása, különösen fontos olyan időszakokban, amikor egész Európában egyszerűen eltűnnek a banki kölcsönök. Talán csak néhány kivétel van ez alól. A vállalatok ezért a saját beruházásaikat nem tudják megfinanszírozni, pedig ez borzasztó fontos lenne. Véleményem szerint nincs szükség arra, hogy a program különböző eszközeit összekapcsoljuk. Ugye van egyrészt kohéziós politika, és tagállami kohéziós politika, és más területek is. Az 5,2 milliárd euró mint összeg talán nem elég, ezt talán lehetne kicsit növelni. Napjainkban a legnagyobb nehézséget abban látom, hogy hogyan lehetne megoldani a vállalatok finanszírozását és megpróbálom majd az ezzel kapcsolatos véleményemet kifejteni, akár módosító indítványokban hogyha mindezt összekapcsoljuk az administratív egyszerűsítés kérdésével is, az is segíthet, hiszen eh, túl hosszúak az eljárások, túl sok az administratív teher eh, a vállalkozások eh, számára, túl sok a fölösleges teher és akadály. Én szeretném, hogyha a gazdasági ágazatokba bekerülne az turizmus is, tehát azok, azon ágazatok közé, amelyekre kiterjed a program. Európa világon egyik legfontosabb turisztikai cél régió, és ha megnézzük, hogy az idegenforgalom mi, mekkora jövedelmet generál, mekkora az aránya a GDP-ben, akkor azt hiszem, a Lisszaboni szerződés felhatalmazása alapján is az Európai Bizottság még tovább, még elmélyültebben gondolkozhat az egész Európai Unióra vonatkozóan a turizmus szerepe erősítésének a lehetőségéről. Világos, hogy ezeket a célokat milyen különböző formákban szeretnénk elérni, az előző programokban foglalt szabályok alapján, és szeretnénk segíteni a vállalkozásainkat abban, hogy nemzetközivé váljanak, nem csak Európában, hanem globálisan is. Ugye az előbb lefolytattuk a vitát a digitális belső piacról, és biztatást kellene adnunk az európai vállalkozásoknak arra, hogy merjenek kilépni a saját ország határaik mögül, ne legyenek a globalizáció áldozatai, hanem aktívan vegyenek részt a globalizációban. A kkv számára az a lehetőség, hogy kilépjenek az országhatárékon túlra, rendkívül nagy jelentőségű. Az Enterprise Europe eh, hálózat célja is az, hogy kapcsolatok létesítését segítse az európai vállalkozások között, ez nagyon fontos, és lényeges lenne egy eszköz, amivel segítjük a hálózatok, kis vállalkozások hálózatainak, konzorciumainak a létrehozását. Ugyanis eh, a méret gazdaságosság eh, elvét alkalmazva jobban le tudják küzdeni a különböző akadályokat azzal kapcsolatban, hogy piacra jussanak Indiában, Kínában, Brazíliában, vagy bárhol a a nagyvilágban. Hogyha összefognak a kisvállalkozók, és ilyen hálózatokat vagy konzorciumokat hoznak létre a termelés bármelyik vagy mindegyik szintjén, akkor nagyobb eséllyel léphetnek ki a világpiacra. Ugyanilyen fontos, és ez a program egyik másik célja, hogy bátorítsuk, biztassuk a vállalkozásokat arra, illetve az embereket arra, hogy vállalkozzanak, hogy hozzanak létre kis vállalkozásokat. A válság nyilvánvalóan visszaveti egy kicsit az emberek vállalkozási kedvét, és ezért úgy gondolom, hogy az itt javasolt intézkedések közül több is rendkívül hasznos lehetne. Azért fontosak ezek az eszközök, mert hogyha kicsit részleteiben megnézzük, hogy milyen promóciós tevékenységet folytatnak a vállalatok, akkor látjuk, hogy segítségre van szükségük. Köszönöm szépen, és Repo képviselő a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy jó dolog az, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ezzel a programmal szeretné az európai vállalatok versenyképességét tovább erősíteni. Szükség van valóban ilyen típusú eszközökre, intézkedésekre. És fontos azt is aláhúznunk, hogy kutatási adatok is alátámasztják azt, hogy az új munkahelyek 25%-át kis és középvállalatok hozták eh, létre 2010-ig terjedő időszakban. Finnországban ez, ez az arány 9%, és ezek a kisvállalkozások a növekedés motorjai, stratégiai jelentőségű partnerek különböző együttműködési formákban. És különösen a 2000 20 ig terjedő stratégia megvalósításához nagyon fontosak a KKV-k. Vannak azonban aggájaink is ezzel a programmal kapcsolatban, ugyanis úgy érezzük, hogy más gazdasági ágazatokkal is foglalkozni kellene, nem csak a csúcs technológia, vagy más gyors növekedést ígérő ágazatokra kellene, hogy kiterjedjen a program. Az a véleményem, hogy a Horizon 2020-as program megvalósulását fel kellene gyorsítani, és ezt össze kellene kapcsolni a e, COSME programmal. Persze tudom, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon nehéz növelni a COSME program forrásait, a finanszírozási lehetőségét. Két és fél milliárd euró jut az egész időszakra, és hát ez nem túlzottan ambiciózus, ugye ez nem egy komoly összeg. 80 milliárd eurót szánunk a Horizont 2020-as programban, nos ez már valóban jelenthet valamit a KKV-k számára. A két és fél milliárd az csak egy ilyen kozmetikázásra elegendő program, ez egy felületi kezelés, nem lehet több ennyi pénzzel elérni. Persze azért ezt is meg kell próbálnunk, ez is hasznos lehet de most ez csak a kezdő szakasz, úgyhogy később még vissza fogunk térni erre. Biztos vagyok abban, hogy meg Clarkin asszony mm, egy kitűnő jelentést fog készíteni, ami segít majd a kis és középvállalatoknak abban, hogy segítse Európában a 2020-as célok megvalósulását. Köszönöm, Schmidt úr. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet illeti a jelentéstevőt is. Néha úgy érzem, hogy túl sokat beszélünk ezekről a témákról, és nem teszünk eleget. Nagyon sokat beszélünk. És amit teszünk, a javaslataink, azokat nem ismerik azok az emberek, akik érdekében próbálunk fellépni. Ez egy általános probléma. Egy évvel ezelőtt egy KKV-król szóló szeminárium elnöke voltam, ott voltak azok a vállalkozók, akik hozzáférhettek volna ezekhez a programokhoz, és hát nem is tudtak róluk. Nagyon kevesen voltak közöttük, akik tudtak ezekről. De hát persze azért úgy gondolom, hogy mindez jó dolog, és hát ahogy tudjuk, és a McLarkin asszony is mondta, a KKV-k a gazdaság gerincét jelentik. Megpróbálunk mi magunk is egy kicsit proaktívabbak lenni, és a csoportunkban beindítottunk egy kampányt. Három célzott cél érdekében a piaci szabályozás és az egységes szabályrendszerek, illetve ezek egyszerűsítése, kevesebb adminisztráció és bürokrácia 2020-ig, ez jó cél, de nagyon konkrét kérdésem van, az eddig kitűzött célokat sikerült elérni? Az én országomban, Svédországban évek óta beszélünk erről, próbálunk is cselekedni, legalábbis úgy érzem, hogy a kormányom, amelyel barátságos érzelmeim, amely irányába barátságos érzelmeket táplálok, sokat próbál tenni, a második a finanszírozás, a harmadik pedig a kisvállalkozások számára a jobb hozzáférés a piachoz, különösen más tagállamokban. Tehát ez az a három terület, amelyet egyébként lefedez a jelentés is. A vállalkozó kedv is rendkívül fontos. Itt a szövegben azt olvasom, hogy csak az Európai Uniós állampolgárok 48%-a és a nők kevesebb, mint 40%-a szeretne önfoglalkoztató lenni. És ez a szám például az USA-ban sokkal magasabb. Többet kell tehát tennünk. Hallottam tizenéveseket, akik azt mondták, hogy én eh, televíziós programigazgató akarok lenni, vagy orvos, nem akarok vállalkozó lenni mert így bonyolultabb lenne az életem. Lehet, hogy az attitűdöt kéne megváltoztatni. Ők azok a férfiak és nők, akik Európa hősei, akik a növekedést előidézik, akik munkahelyeket teremtenek, tehát kellene, hogy valahogy díjazzuk őket. Mondjuk lehetne egy európai díj. Az elején nem volt amit, és elnézést is kérek, de az ECOM-ban Drági úr részvételével tartottunk egy meghallgatást. Ő a EKB Európai Központi Bank egyik vezetője. Nagyon súlyosan bírálták őket az LKB függetlenségével kapcsolatos problémák miatt, de ő azt magyarázta, hogy az a pénz, amiről ők rendelkeznek, az indirekt módon el kell, hogy jusson a reálgazdaságba. De ez nem történik meg, ez a probléma. Reményeim szerint azért enyhítik a helyzetet, de hát a kkv szemszögéből nézzük a dolgot, az ő helyzetük nem javult. Az ő rendelkezésükre álló pénz nem növekedett, és Drági úr helyett az általános helyzet az annyira rendkívül rossz jelen pillanatban, hogy bár még ha van is hozzáférés pénzhez, túlságosan nagy kockázatot jelent ezeket a csatornákat felhasználni. Még egy dolog, amivel kapcsolatban szeretném a véleményüket hallani, és be kell vallanom, hogy a közös agrárpolitikát nem nagyon szeretem, de az ágazat maga az, alapvető fontosságú, és muszáj lenne ezen a területen többet tennünk. A KKV-k részére is. Talán az árnyék jelentéstevők, illetve jelentéstevőt és a bizottságtól is szeretném hallani a véleményüket, hogy hogyan tudnánk többet tenni a mezőgazdaságért és az itt dolgozó KKV-kért. A következő lépés lenne az, hogy a vállalkozók azok sokkal jobban tudják saját maguk finanszírozni a tevékenységüket. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy az itt javasolt intézkedések 5300 munkahelyet kell, hogy létrehozzanak, kellene, hogy létrehozzanak, és az online kereskedelem legyen jelentős része ennek a programnak, ez lehetővé kell, hogy tegye, hogy a fiatalok könnyen tudjanak üzleti vállalkozást indítani. Persze én ezt nagyon üdvözölném, de hát talán részletesebben kifejthetnék, hogy ez mennyire egy reális várakozás, hogy ez az 5300 munkahely létrejönne, és ráadásul, ha megnézzük, hogy néhány országban milyen munkanélküliség van, ez egy nagyon-nagyon alacsony szám. A fiatalok munkanélkülisége különösen a legérzékenyebb ügy, amivel foglalkoznunk kell itt az EU-ban – nagyon komoly politikai problémákat okozott Európa szerte ez a kérdés. De hát üdvözlöm a jelentéstevő véleményét, nagyjából meg is tudunk egyezni majd vele, de érdeklődése halnám a bizottság véleményét is. Elnök, köszönöm szépen, és csak úgy tájékoztatásképpen én holnap fogok találkozni az Európai Központi Bank vezetőjével, mint elnök meghívtak, hogy egy jelentős frankfurti konferencián az Európai Központi Bankról szóló ügyekkel kapcsolatban felszólaljak, úgyhogy ezzel, amit most ön mondott, további felhasználható információt adott nekem. Dion úr következik. Ich bin auch Berichterstatterin und äh én is jelentéstevő vagyok, és örülök, hogy Schmidt úr után eh, kaptam szót, mert eh, szeretnék két dologhoz kapcsolódni, amit ő mondott. Sokban egyetértünk, és eh, az előadó asszonyt is határozottan támogatom. Amikor a KKV-kkal kapcsolatban a red tape-ről, a bürokrácia leépítéséről beszélünk. Mindig eszembe jut egy tanulmány, amelyet Baden-Württembergben, ahonnan jövök, készítettek a gépgyártási ágazatban, és egyértelműen kiderült, hogy a kis és középvállalatok például nagyon is tiszteletben tartják a környezetvédelmi jogszabályokat, hogyha ez segít nekik más piacokra kijutni, jutni, és a saját hazai piacok kon is ez hasznos lehet a számukra. Tehát a zöldesítés, a greening a KKV kontextusában is értelmezendő, és csak az a fontos, hogy konzekvensek maradjunk. És a koherencia kapcsán egy lépéssel tovább megyek, a fiatalok munkanélkülisége. Hogyha erről beszélünk, különösen a KKV-k vonatkozásában, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy a tagállamokban eltérőek a stratégiák. És attól tartok, hogy például egy Németországban a fiatalkori munkanélküliség leküzdésével kapcsolatban nagyon e, sikeres stratégia a kettős képzés e, rendszere, a duális képzési rendszer, e, másút esetleg nem válna be és európai kontextusban nem csak arra kellene odafigyelnünk, hogy elég forrást biztosítsunk a programoknak, hanem hogy egységesek, koherensek legyenek a jogszabályok, és a KKV-k egyfajta vörös fonálként átlássák az európai jogszabályokat. Megpróbáltuk kicsit nyomást kifejteni az Európai Bizottságra, de azt hiszem, hogy sok területen még nem sikerült erről lépni. Igen, a COSME az egy jó példa, a szakmai képesítések kölcsönös elismerését is említhetjük, de még nagyon sok területen ellenőrizhetnénk, hogy bizonyos jogszabályok segítik-e, vagy inkább akadályozzák a KKV-k működését. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. És akkor most, Tiong úr. Um, I don't want to spoil the Köszönöm szépen, elnök úr, nem akarok itt ünneprontó lenni, de az álláspontom különbözik az előttem szólókétól. És néha egy kicsit zavarba is voltam, mert hogyha egy dolgot próbáltam itt a parlamentben elvégezni, és a pártom nemzeti szinten, az éppen az, hogy a KKV érdekeit mozdítsuk elő. Nem a célunk különbözik, de néha az a benyomásom alakul ki, hogy azok, akik liberálisok voltak, most szocialistáká válnak, akik szocialisták voltak, azok most liberálisok lesznek, mert hát ha megnézem a mai reakciókat, számomra itt egy tervezési eszközről, egy központi szervező eszközről van szó, rengeteg bürokráciával és felügyelettel és értékeléssel, és talán köztisztviselőknek majd létre fogunk hozni állásokat. A volt Szovjetunióban ez nem lett volna népszerűtlen javaslat. Ismét és ismét beszélek vállalkozókkal. Két kérésük van, az egyik a finanszírozáshoz való hozzáférés, a másik pedig az administratív terhek, a bürokrácia csökkentése, a rengeteg európai szabályozást, nemzeti szabályozás, stb. a csökkentése, ami megnehezíti a helyzetüket, ők csak vállalkozók szeretnének lenni, de pont ezek nem tudnak lenni emiatt. Ha valaki vállalkozó szeretne lenni, akkor az lenne a cél, hogy a szabad gondolkozást, az innovációt, az új kezdeményezések vállalását ösztönözzük, hogy legyenek ők a gazdaság motorja. De mi bürokratákként, vagy politikusokként azt csinálunk, hogy azt csináljuk, hogy elgondolkozunk rajta, hogy mi lenne a legjobb a gazdaságnak, és hogyan tudjuk a vállalkozókat felhasználni ennek az elérésére. Az egész megközelítéssel van problémám. Ahelyett, hogy egy másik programot hozunk létre, nagyon kicsi összeg van ráadásul ennek a két és fél millió áll a rendelkezésünkre, és ráadásul a hatása is nagyon cseké lenne ez az 5000 munkahely. Szerintem inkább ehelyett, hogyha a finanszírozáshoz való hozzáférést centralizáljuk egy-két eszközbe európai szinten, és utána decentralizáljuk, hogy helyi szinten könnyen hozzáférhetővé váljanak, na akkor fogunk segíteni a vállalkozóknak. Ahogy az előttem szóló is mondta, hogy mert tesz esetében ezt már megcsináltuk, de az Európai Parlament semmi olyan szervező munkát nem végzett, amivel ezt megvalósítanánk. Hogyha valaki vállalkozó, akkor nem egy ilyen programra vágyik és ha csak nem változtatjuk meg drámaian ezt a megközelítést, akkor nem fogom tudni támogatni. Köszönöm ezeket az őszinte szavakat, ami azt jelenti, hogy hogy élénk vita lesz. Gebhardt asszony viszont ezt követően már föl akar szólalni, és aztán a bizottság fog majd beszélni. Már kezdünk kifutni az időből egyébként. Köszönöm szépen. Óvnék attól, hogy a szociáldemokratákat itt most új liberálisoknak tituláljuk, ezt azért szeretem volna pontosítani. Nem támogatjuk se a tárgazdaságok, se a liberálisokat, ezt szeretném nyomatékosan leszögezni természetesen gondoskodni kell arról, hogy minél kevesebb legyen a bürokrácia. Ez az egyik olyan téma, amivel nagyon sokan foglalkoznak, ez érinti a számviteli területet is, el kell gondolkoznunk azon, hogy mit kell tenni. De a kevesebb bürokrácia nem feltétlenül jelent deregulációt, hiszen közös szabályokra, európai szabályokra szükség van. Amikor kis és közép vállalkozásokkal beszélgetek, hiszen rendszeresen látogatok el hozzájuk, akkor kiderül, újra és újra azt mondják el, hogy a legfontosabb számukra a következő. Nekik mindegy, hogy milyenek a szabályok, csak az fontos, hogy ne változzanak folyton a szabályok, hogy legyenek kiszámíthatóak a szabályok vagyok. Ez a dolgok alfája és omegája. Hogyha állandóan változnak a törvények, a jogszabályok, a feltételek, az lehetetlenné teszi azt, hogy folyamatosan dolgozhassanak és tervezhessenek. Ezt tartották a KKV-k a legfontosabbnak. Egy következő dolog. Természetesen minőségi jellemzőket is kellene és lehetne is definiálnunk. Ez a kis és középvállalkozások számára iránymutató lehet, hiszen vannak olyan piaci rések, ahol speciális ismeretekre, tudásra van szükség, vagy speciális berendezéseket, gépeket gyárthatnak, olyanokat, amelyek nem nagy volumenben értékesíthetők nagy piacokon, hanem kis piaci résekre törhetnek be. Ez a KKV-k számára azt jelenteni, hogy persze nagyon magas minőségű, speciális termékekkel van erre lehetőségük. A finanszírozás lehetőségét, különösen most eh, a gazdasági pénzügyi válság eh, idején eh, bővíteni kellene. Túl sok az akadály. A bankok akadályokat gördítenek a KKV kutyába, és a kisvállalkozásoknak nagyon nehéz hitelhez jutni. Ez egy olyan terület, ahol valamit tennünk kell, és előrelépésre lenne szükség meg kellene próbálnunk egészen konkrétan a kis vállalkozások problémáit elemezni. Ez sokkal jobb, mintha egy ilyen nagy, szép programot hozunk létre, amiben nagyon sok minden benne van. Ennél jobb lenne, hogyha a KKV-kat tényleg érintő konkrét kérdésekkel foglalkoznánk. Well, thank you. Uh... Köszönöm mindenkinek nekem van egy kis szimpátiám azzal kapcsolatban, amit, amit elhangzott, hogy ez a probléma egy kicsit konfúz, és hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a kereteket, keret feltételeket javítsuk, például a piacra jutást, illetve a finanszírozáshoz való hozzájutást. A Points of Single contact komoly reklámozásra szorulnak, valójában piaci eh, hozzáférés eh, elérését is lehetővé teszik, eh, nem nagyon ismerik őket. Én meg állandóan egy emlékeztetek arra, hogy fontos lenne egyébként a közbeszerzésekre is, közbeszerzésekbe is bevonni a KKV-kat a raportőrnek majd benyújtok egy módosító indítványt, ezzel kapcsolatban Rüla asszony támogatására is nyilván számítok. Nem sok időnk van, Herbert úr egy-két dologhoz szólhat esetleg hozzá, és utána megadom újra a szót a raportőrnek. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék reagálni egy sor nagyon is valós, érvényes, jogos megjegyzésre. A Kozménak valóban kicsi a költségvetése, 66%-ban a KKV-k pénzhez való hozzájutását fogja támogatni, 20% a szolgáltatásokra koncentrál, és a maradék, ami nem sok, az egy kis költségvetés, de mégis komoly hatásokat érhet el az üzleti környezet alakításában. Prioritásokat fogunk felállítani, négy terület lesz kiemelve, a pénzhez való hozzájutás, igen, a kockázati tőke az egyik, de az csak az egyik olyan eszköz. A kozma csak az egyik eszköz, amely a kockázati tőkéhez való hozzájutást előmozdítani, segíteni igyekszik. A Horizon 2020-ban vannak eszközök, vannak tagállami eszközök, nem akarunk ezekkel versenyezni, kiegészítő jellegű szolgáltatást akarunk nyújtani, és főleg a határon átnyúló elemre akarunk koncentrálni. A másik célkitűzésünk az az, hogy a piacra jutást említsük, meg Kalarkin asszony is említ, említette, a piacra jutás rendkívül fontos. A nemzetköziesítése a e, KKV-k tevékenységének a, főtit, e, a főigazgató Kajeha e, most Brazíliában van, holnap Csillébe utazik, és 30 cég vezetői kísérik el őt, akik Latin Amerika felé szeretnének nyújtni. Tehát előbb feltérképezzük a helyzetet, nem fogunk megkettőzéseket produkálni, súlyozni is fogjuk ezeket a dolgokat. A portált arra fogjuk alkalmazni, hogy jelzéseket juttassunk a vállalkozókhoz, nem pedig valami hatalmas adatbázist akarunk kialakítani. Baldassari úrnak is igaza van, nagy potenciál rejlik abban, hogy a KKV-kat megsegítsük olyan problémák problémákkal kapcsolatban, mint például a, az IPR problémák, az intellektuális szellemi tulajdonjog problémák egyes országokban. Emellett elő akarjuk mozdítani a vállalkozási szellemet, és itt hadd mondjak egy példát, kis pénz is nagy eredményre vezethet. 2007-ben 12 nap kellett egy vállalkozás létrehozásához, 2012-ben 7 nap kell egy vállalkozás létrehozásához. Által, ez egy átlag, ez egy átlag valóban. Ami a vállalkozást illeti, eh, a CIB e Erasmus for Entrepreneurs eh, program eh, keretében akarjuk folytatni az elkezdett munkát. Már 3000-en vettek részt ebben a csereprogramban, ami azt jelenti, hogy hogy tapasztalt vállalkozókhoz mennek kezdővállalkozók, emellett a női vállalkozókat is kívánjuk külön segítségben részesíteni. A negyedik prioritás, és az utolsó prioritás, a Harbor úr, az valóban az, hogy az üzleti környezetet szeretnénk javítani minden ágazatra, minden KKV-ra kiterjedően, mert minden KKV egyformán fontos számunkra, és ezzel a programmal mi munkahelyeket teremtünk, De Jong úr, eh, a eh, CIP eh, értékelési jelentést kell megnézni. Látjuk, hogy milyen nagyszámú vállalkozás teremtett munkahelyeket ezekből a pénzekből. Rüle asszony említette, hogy koherenciára van szükség, igaza van. Valóban a, egyébként a versenyképesség az nem megy a fenntarthatóság ellenében. Egy tényleg koherencia kérdése a dolog. Turizmus, miért PC-ztük ki a turizmust? Azért, mert Lisszabonban külön cikket kapott. A turizmus szerepe jelentős egy sor tagállamban. Megint csak nem túl sok pénzt eh, erre fordítva szeretnénk eh, olyan eh, tevékenységeket indítani, amelyek kiegészítik a tagállami tevékenységeket. Azt gondolom, hogy sikerült talán válaszolnom az önök kérdésére, de szívesen leülök önökkel négy szem közt is, hogyha további válaszokra van szükségük. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos és tömör válasz volt. Most meg Clarkin asszonynak adnám vissza a szót. Köszönöm. Nagyon rokon szervezem De Jong úr érzelmeivel, amikor az Egyesült Királyságban a saját körzetem KKV-ival beszélek, tényleg mindig azt mondják, hogy kevesebb beavatkozást akarnak a mindennapi életükbe, a bürokrácia csökkentése valóban a legfontosabb. De most itt van előttünk egy javaslat, és biztosítanunk kell azt, hogy az ITRE bizottság megkapja az IMCO véleményét, közleményét, amiben rögzítjük, hogy ebből a kis pénzből, ugye két és fél, egyébként nem millió, hanem milliárd ez az összeg, tehát kicsivel több, mint amit itt a többiek említettek. Ez nem csak kozmetikázásra elég ez a pénz, megpróbálunk majd projekteket lebonyolítani, lesznek szép sajtóközlemények, megpróbálunk aktívak lenni. Veszélyes kiemelni egy ágazatot. Szerintem is jobb lenne az összes ágazatra kiterjeszteni a programot, hogy aztán ne legyenek olyan módosítók, amiknek a tárgya az, hogy miért nem említünk meg más ágazatokat. Itt az egész európai gazdaság, ez az egész torta, amivel foglalkoznunk kell. Persze koncentrálnunk kell arra, hogy hogyan tudjuk erősíteni a vállalkozói kedvet, szellemiséget, és foglalkoznunk el egy nagyon súlyos problémával, ez pedig a finanszírozáshoz való hozzáférés. Ön holnap találkozik az LKB e eh, vezetőivel, serkentse önöket is, őket is eh, arra, hogy eh, a, az LKB e által a bankoknak jutatott pénzt nem helyezik ki tovább a vállalatoknak, és ezen kellene változtatni. A bizottságnak pedig azt mondanám, hogy a pénzügyi eszköz a költségvetés második részét nézzék meg. A pénz legnagyobb része ide jut majd. Ezt kell majd az KKV-k számára biztosítani az adminisztratív költségek és irányítási költségek csökkentéséről szól ez, de nem ez a legfontosabb. A programok finanszírozásának a módjáról tájékoztatni kell a KKV-kat, hogy tudják, hogy mi áll a rendelkezésükre, és sokkal több munkahelyet teremtünk majd így. Köszönöm. Jövő héten küldi el ugye a jelentését fordításra, május 31-ig lesz, és június 7-én lesz a szakbizottsági szavazás, júliusban pedig a plenárisan a szavazás. És végezetük, most már kicsit csúszunk. Galeo asszony ugye itt van, Schmidt úr is itt van, Szivics úr nincs itt, Ruda úr asszony itt van, én is itt vagyok. Galo asszony, úgy tudom, hogy a bizottság Bizottságtól hallgatunk meg először egy prezentációt az egész javaslatról. Miután már csak 20 percünk van, azt javaslom, hogy koncentráljunk erre a bemutató előadásra, és majd egy későbbi ülésen tudunk majd egy eszmecserét lefolytatni az összes árnyék előadóval. Ma erre már nincs időnk, de most megadom önnek a szót, hogy ismertesse velünk ezt az egész javaslatot. Oui, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Szeretem volna szót kérni. Engedje meg, hogy a prezentáció után majd ezt megtehessem. Az első kérdésekre szeretném ugyanis felhívni a figyelmet, amelyek már is foglalkoztatnak ezen első eszmecsere alkalmával. E javaslatnak rendkívül fontos a célja, hiszen arról van szó, hogy az Európai Uniót a technológiai versenyben új pozícióba szeretnénk helyezni globális szinten. Az internetgazdaság rendkívül fontos a foglalkoztatás szempontjából, és több mint 800 milliárd eurós kereskedelem fog megvalósulni 2000 néhány év múlva ez jelentős százalékát jelenti az egész európai gazdaságnak. Tehát nem maradhatunk kívül a fejlesztéseken, csak azért, mert a belső piacunk fluiditása nem valósul meg. Ezt segíteni kell. Azért, mert nem interoperábilisak jelen pillanatban az internetes szolgáltatások az európai országok között, ezen javítani kell. Rögtön a lényegre térek. Be fogok mutatni négy megjegyzést, négy első kérdést fogok ezekhez kapcsolni az Európai Bizottságnak természetesen rengeteg ideje lesz majd erre reagálni. Az első pont, nyilván szeretném, hogyha kedvezően fogadnák az Európai Bizottság javaslatát. Örülök annak, hogy tudom, hogy vannak olyan pénzügyi eszközök a digitális menetrenden belül, jelen pillanatban már az asztalon vannak ezek, és azt is remélem, hogy nagyon gyorsan működőképessé operatívá válnak annak érdekében, hogy késlekedés nélkül elkezdhessük a munkát. Csak ellenőriztem, mondja az elnök, hogy megvan-e a megfelelő berendezésünk, felszerelésünk. Másodszorban az lenne a megjegyzésem, hogy ne tévedjen az Európai Bizottság, és nagyon fontos, hogy legyen egy konszenzus ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mégpedig azzal, hogy az Európai Uniónak a ritkábban lakott és földrajzilag elszigetelt területeket nagymértékben támogatnia kell. Közös érdekű projektekre van szükség, amelyek prioritásnak tekintik a hiányzó infrastruktúrákat, vagy a megújítandókat, hogy garantálni tudjuk, hogy minden európai fogyasztó csatlakozik az internethez. Azt is meg kell érteni, hogy az Európai Uniónak csak ott kell fellépnie, ahol hiányosság van. A célunk nyilván nem az, hogy versenytorzulást idézzünk elő, amely demotiválja a magánszektort, és nem arra ösztönzi őket, hogy ne fektessenek be. Harmadsorban nagyon fontosnak tartom a ö, hármas mellékletet, az Európai Unió véleményem szerint itt tudja az igazi hozzáadott értéket megmutatni, hiszen az Európai Unió lesz az, amely például egy olyan programot, mint az Európeána létre tud hozni, ami többnyelvű szolgáltatást nyújt. A közadatok felhasználása 40 milliárdos haszonnal járna a kontinentális gazdaságunk számára, Európa számára. Negyedsorban nagyon elégedetten látom azt, hogy az Európai Bizottság a semlegesség, technológiai semlegesség koncepcióját választotta kritériumul a különböző közös érdekű projektek közül. Most még a, szeretnék gyorsan közvetlen rátérni arra a kérdésre, amit az Európai Bizottságnak nyújtanék be a prezentációjuk előtt. Először is, kik azok az érdekelt felek, amelyekkel találkozott az Európai Bizottság? Úgy gondolom, hogy globálisan el tudjuk fogadni azt, hogy közérdekről van szó, ezt említi a rendelet szövege is, de szeretném akkor is megismerni azokat a kritériumokat, amelyeket az Európai Bizottság alkalmazott. Másodszorban tudjuk azt, hogy 9,2 milliárdot különítettek el a transeurópai távközlési hálózatokra, ebből 7 milliárd az infrastruktúra hálózatokra, és 2,2 milliárd van elkülönítve a digitális szolgáltatásokra. Az Európai Bizottság hogyan döntött erről a felosztásról? Javaslatában az ellátás és kereslet problémájára is rámutat. Szerintem erőfeszítéseket kellene tenni az kereslet tekintetében is. Nagyon fontos támogatni a felhasználókat, azokat az úttörő felhasználókat, akiknek a segítségével a digitális szolgáltatások iránti igényt lehet növelni, és ezeknek a gazdasági életképességét biztosítani lehet. Következő kérdésem, az Európai Bizottság hogyan fogja az alapok felhasználását nyomon követni? Például azt mondja, hogy a programperiódus felénél több mint 9,2 kevesebb, mint 9,2 milliárdot tesznek be kötelezettségvállalásba, mit fog akkor tenni? És most be is fejezem ezt a kérdést lesz-e reklámkampány, vagy valami kommunikációs terv, amelynek révén az érdekelt feleket támogatni kívánják, tájékoztatni kívánják ezen új mechanizmusról. Például a regionális eh, hatóságokkal, stb. És akkor most eh, átadom a szót az Európai Bizottságnak, hogy a prezentációkat megtartsák, és remélem, hogy az első, legalább az első kérdésemre válaszolni is fognak. Elnök, Hát nem tudom, hogy a válaszokra lesz-e idő, de hát hadd ellenőrizem, hogy Schmidt úr, Lula asszony, van-e kérdésük, vagy pedig elhangzottak a fő pontok. Az én főbb érveimet, pontjaimat is lefedi ez a bevezető. Jelenleg előttünk álló ügy az, hogy hogyan tudjuk a szakadékot az Európai Bizottság és a tagállamok elvárásai között valahogy befedni. Hogy a 30 megabit per szekundumos internet mindenkihez eljusson egy meghatározott időn belül, és a beruházási tervek is nagyon-nagyon, a megvalósításuk ezeknek nagyon-nagyon le van maradva ahhoz képest, amit terveztünk. Ezt a Telekom elemzőktől kaptam ezt az információt nagyon remélem, hogy az előttünk álló prezentációból néhány megoldást is kiolvashatunk majd. Filippo miniszterét nagy szeretettel üdvözlöm a Di IMSZO főigazgatóságtól. Remélem lesz idő a prezentációjára és néhány kérdésre, válaszra is. Kérem, hogy az első szlájdokkal ne töltsön sok időt, inkább a vége felé legyen részletesebb. Uh, so I'll try to keep it short and simple to me. Köszönöm, elnök úr megpróbálom akkor tartani a 15 perces időhatárt. Kérem az első eh, ábrát. A Connecting Europe eh, Facility európai összekapcsolódási eszköz. Ha megkérdezik, hogy ez micsoda, akkor az, eh, azt mondanám, hogy Európa felkészítése, az európai gazdaság felkészítése a jövőre. Ugyanis látjuk azt, hogy a tanulmányokból, hogy 220-270 milliárd befektetési igény van, eh, ha azt akarjuk, hogy 2020-ig minden háztartás eh, eh, széles sávú elérhetést élvezzen. Tehát itt van egy lemaradásunk a célkitűzéshez képest. Azt is tudjuk, hogy 2020-ig a magánszektor legfeljebb 50 milliárd eurót lenne hajlamos befektetni. Ezért készítettük el a Connecting Europe Facility-t, amelynek a teljes költségvetése 9,2 milliárd, ebből 7 milliárd a rendszer kiépítése, 2,2 milliárd pedig digitális szolgáltatásokra lesz fordítva. Eszközök milyen eszközöket használunk fel. Gyakorlatilag eh, itt a támogatások és a pénzügyi eszközök eh, egyfajta eh, vegyülékét fogjuk felhasználni. A támogatást a széles sávú rendszer kiépítésére fogjuk elsősorban használni. Különböző lesz a mix a kétfajta eszköz között attól függően, hogy milyen területen avatkozunk be. A fő szempont természetesen az, hogy ne szorítsunk ki olyan dolgot, amit a piac elintézne a mi segítségünk nélkül is. Olyan területekre akarunk koncentrálni, ahol a piac nem lát fantáziát, és egyedül nem lépné meg a befektetéseket. A pénzügyi eszköz lehetővé teszi majd számunkra, hogy egy leverage hatást kifejtsünk. Egy ilyen jellegű befektetésnél az 6-7 szeres lesz ez a átviteli vagy emelő hatás. Valójában e, itt az Európai Befektetési Bank pénzéről van szó. Ebből a pénzből ezzel a leverage-el 45 millió háztartásba vihetjük el a széles sávú hozzáférést következő ábra mutatja az európai befektetés fontosságát, illetve hogy miért akarjuk ezt megtenni. Nos, azért, mert nem elégséges a jelenlegi befektetési színvonal, nincsen megállapodás a versenytársak és az inkumbens szolgáltatók között, magas a kockázat, legalábbis a cégek szerint, és drága a tőke, a pénzügyi válság következtében, amely minden vállalkozást érint, ezen túlmenően egész egyszerűen nem lehet gazdaságilag igazolni a befektetéseket vidéki vagy városkörnyéki területeken, tehát szektorot nem fog lépni. A digitális szolgáltatásoknál egyszerűbb a helyzet, az Európai Bizottság megpróbál kialakítani digitális szolgáltatásokból ilyen mag szinteket, korléreket, amelyeket nem a tagállamok fogják finanszírozni, hanem közösen fogjuk. Hogyha több digitális szolgáltatást akarunk meggyökeresztetni, akkor a már futó IPCTS programot kell felhívnunk. Általában eddig kereskedelmi, bocsánat, kísérleti projektekről volt szó a CIP-en belül, mi pedig egy nagy szabású programról beszélünk. Itt a javasolt szolgáltatások egy része új. Ha tovább lépünk, ez az ábra azt mutatja, hogy milyen eltérés van a kereslet és a kínálat között. Hogyha tíz évre előre tekintünk, akkor nem látjuk azt, hogy milyen alkalmazásokat fog kialakítani a piac, de azt tudjuk, hogy jelenleg milyen alkalmazások állnak rendelkezésre. Például az FP7-es projektek eh, azért eh, útmutatást adnak számunkra nagy valószínűséggel megjósolható, hogy sokkal nagyobb széles sávra van szükség, több széles sáv hozzáférésre van szükség. Néhány évvel ezelőtt még senki nem beszélt a cloud computingról, a Facebook Dropboxról. Ez a trend, ez folytatódik. Az elkövetkezendő 7 évben és azon túl is. Talán a következő ábrát emelném ki, amely azt mutatja, hogy már van egy lemaradásunk az ultragyors, szélessávú elérésben. A bizottság a technológiai semlegesség pártján áll, mert nem tudjuk, hogy 20 év múlva mi lesz a technológiai technológia. Most egyelőre a műholdok ebből a szempontból nem használhatóak fel, de 20 év múlva ki tudja, mi lesz. Tehát ezért tartunk ki a technológiai semlegesség mellett. Azt mutatja egyébként ez az ábra, hogy le vagyunk maradva a versenytársaink mögött, és ez a cloud computinggal csak még hangsúlyozottabb, szimmetrikus, sokkal szimmetrikusabb broadbandre van szükség a cloud computinghoz. Az elkövetkezendő 10-20 évben a cloud computing egyre fontosabb lesz. A következő ábra az gyakorlatilag megismétli az előző ábrát fejlettségi sorrend az, e, az OECD-től kaptuk. A legtöbb európai ország lemaradva áll az OECD eh, OECD átlaghoz képest. Egyes balti országok és Szlovákia meghaladják az OECD átlagot. Ez azért van így, mert az új tagállamok eh, optikai eh, vonalon tovább léptek. A következő kép a CEF célkitűzéseket tartalmazza, fenntartható növekedés, társadalmi haszon, a Digital Agenda célkitűzéseivel összehangolva azt szeretnénk, hogy 2020-ig minden európai hozzáférjen a 30 megabajtos kapcsolatokhoz, és 50% az európaiaknak 100 megabajt per szekundum kapcsolatot élvezhessen, tehát megpróbáljuk, megpróbálunk kutat mutatni a piacnak, hogyan lehet fenntartható munkát végezni ezen a területen, és interoperabilitális digitális szerződéseket kiépíteni, felhasználni azokat a platformokat, amelyek nemzeti szinten már léteznek, tehát itt most nem új platformok kialakításáról van szó, amelyek úgymond helyettesítenének egy olyan nemzeti platformot, amelyet már valamilyen módon finanszíroznak, az operatív célkitűzések megint csak arról szólnak, amire már kitértem, az életképessége a broadbandnek, és miért nem lehet ezt piaci alapon elintézni. Ezeken a területeken kell beavatkoznunk. Akkor itt most a szakpolitikai észszerűség broadband vonatkozásában. Nos, a városi területek nem fognak prioritást élvezni, mert ott a piac ellátja a városi területeket, vagy már most ellátja, vagy a jövőben el fogja látni az ottani igényeket. Stockholmban például már létezik FTTH. A város környéki területeken ez azon fog múlni, hogy mennyire gazdag az az alvóváros, ez azon is múlik, hogy akár a tagállam, akár egyes szereplők befektessenek a város környéki területek ellátásában. Eh, itt eh, szükség van, eh, itt ez összefügg a várospolitikával is. A vidéki területeken ez a lehetőség egész egyszerűen nem létezik. 2500 euróba kerülne egy vonal kiépítése, átlagosan egy háztartás ellátása, nyilvánvalóan a piac ezt nem fizetné meg, ezt a befektetést kik a CEF kedvezményezetjei, a telekom cégek, az önkormányzatok, közüzemi cégek és új szövetségek, új befektetési cégek, amelyek kifejezetten mondjuk a CF-re, e CEF-re eh, eh, repülnek rá. E, nyilvánvaló itt e, látható az összes érdekelt fél listája. E, a következő ábra egy térkép, az Európai Bizottság egy térkép elkészítését kérte, egy tanulmány elkészítését kérte a befektetési banktól, abban szerepelt ez. Ez több szenáriót tartalmaz, kezdve a kevésbé ambiciózustól egészen a maximálisan ambiciózussal. Az Európai Bizottság a legambiciózusabb célkitűzést tette magáévá, amely, mint látják, 221 milliárd eurós befektetést igényel, és be, beleszámítanak azok a területek is, amelyeket már a kábel lefed, de nyilvánvalóan tagállamról tagállamra eltérez, mert a 3.0-as kábelekhez szükséges daktok még nem mindenhol állnak rendelkezésre. A digitális infrastruktúra kialakítása fontos az e-egészségügy, az új iparágak meghonosítása szempontjából, e-közbeszerzés, erre már van egy PEPO nevű kísérleti projektünk. A számításaink szerint 50 milliárd eurót lehetne megspórolni akkor, hogyha az európai vállalkozások a helyi iparkamarán keresztül összetudnák kötni az adatbázisokat, illetve elérnék a többi európai eh, iparkamarának, vagy kereskedelmi kamarának a, az adatbázisait. Hogyha a szolgáltatási oldalt nézzük, akkor eh, vannak eh, az úgynevezett smart gridek, ez a Connecting Europe Facility energia szempontjaihoz kapcsolódik. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy okos fogyasztásmérőket telepítünk a már létező üvegszálas kábelekhez, és kihasználjuk ezt a lehetőséget. Galo asszony is utalt arra, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyek kevésbé gazdasági jellegűek, ugyanakkor mégis fontosak az európai kulturális örökség, vagy a gyermekeink biztonsága akkor, amikor az internetet használják, ezekre vonatkozóan vannak már most is eh, programok a CIPEN belül. Más szolgáltatások, e-kormányzás, eh, nyilvánvaló, hogy ennél átfogóbb információk is rendelkezésre állnak. Eh, e-egészségügy, e-azonosítás, a, egy tagállamban van valaki, és a, az elektronikus személyigazolványa csipjével e, már tudna e, tranzakciókat bonyolítani, felhasználni például a, a jogosítványát emellett különböző közférához tartozó információhoz és többnyelvű szolgáltatáshoz, például fordító szolgáltatáshoz lehetne hozzáférni, valamint az adat cserélő szolgáltatásokhoz is. Ezek olyan szolgáltatások, amelyek mögöttes szolgáltatások. Ezek sajnos közbe kell vágjam, mondja, vágjak, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy a legfontosabb területekről már beszélt, eh, legalábbis a befektetéseket illetően. Eh, nyilvánvalóan van itt téma a, a governance-szel kapcsolatban, és eh, én arra sarkalnám Galó asszonyt, hogy az árnyék előadókat trombitálja össze még egyszer, és ön is jöjjön el, de megvannak a fénymásolatok, ki fogjuk ezeket osztani. A governance természetesen fontos, de az egyetemes szolgáltatás nyújtása és egyéb aspektusok szintén fontosak ennek a szakbizottságnak e, számára. És ahogy ön is mondta, a hálózatok elterjesztése és a szolgáltatás nyújtás ennek a programnak fontos része, és a kettő egyensúlyi állapotáról, helyzetéről is további információkat szeretnénk majd megtudni. Köszönöm, hogy most eljött. Nagyon sajnálom, fél órát szántam volna, szántunk volna önre, de sajnálatos módon nem maradt annyi. Gáló asszony vezetésével bizonyára meg fogjuk tudni ezt oldani a módosítások benyújtásának határideje május végéig kell fordításra beküldeni a jelentést, talán addigra majd tudunk egy másik ülést, egy másik vitát erről tartani, én is részt veszek ebben árnyékelőadóként. Június 21-én lesz a vita, június 29-én a módosítók benyújtásának határideje, és október 10-re van betervezve a szavazás, tehát ez lenne a menetrend. Köszönjük Gáló asszonynak, és Muniszteri úrnak, hogy eljött hozzánk. A többieknek azt mondom, hogy három órakor legyenek itt pontosan, mert egy nagyon fontos nyilvános meghallgatás lesz ebben a teremben a szakmai kvalifikációk kölcsönös elismeréséről. Ez 5.30-ig tart, amikor pedig egy koordinátorok ülése lesz. Eh, elköszönök most eh, az internetes nézőktől. Köszönöm viszontlátásra.